Jó napot kívánok, kedves képviselőtársaim! Megkérek mindenkit, hogy eh, foglaljon helyet, hogy folytatni tudjuk a munkánkat. Tisztelettel köszöntök mindenkit, és eh, kérem, hogy eh, készüljünk föl arra, hogy a délelőtti ülésünkön megszakított eh, szavazásokat fogjuk folytatni, méghozzá a 48-as napirendi ponttal az Európai Bíróság zárszámadásával kapcsolatos szavazás kezdjük meg. Tisztelt képviselőtársaim, az első paragrafushoz benyújtott eh, egyes számú módosító javaslatot eh, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Negyvennyolcas napi rendi pont európai. Yes. Yes, amendment one. Uh, paragraph number one. Who is in favor? Tehát ki támogatja? Ki az, aki tartózkodik? A módosító javaslatot uh, elutasítottuk. Uh, most a eredeti előterjesztésről kell szavaznunk. Ki az, aki támogatja? Igennel szavaz. Elnézést kérek. Megnyitom a szavazást. Ki az, aki igennel szavaz a, módosítója, a módosított előterjesztésre? Tehát megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. az előterjesztést elfogadtuk. Rátérünk a további módosító javaslatok szavazására. First of all, we can vote amendment number one. No, no. Yes. no, what is, uh, this amendment is covered. Yes, the amendment one. Yeah, igen. A Júri egyes számú módosító javaslata. Ki az, aki támogatja? Nemmel szavaz. Tartózkodik. Módosító javaslatot elfogadtuk. Júri kettes. Uh, Van-e bárkinek kifogása az ellen, hogy az a Júri kettes számú módosító javaslatától az utolsó hetes számú módosító javaslatig blogban szavazzunk. Amennyiben nincs kifogás, akkor eh, kérdezem, hogy ki az, aki a blogban való szavazáskor igennel szavaz. Kérem készfelmeléssel jelezze. Nemmel szavaz. Everything except this. So till amendment six. From uh, amendment number two tehát akkor a kettes módosítótól a hatos módosítóig szavazunk most. Uh, yes. Uh, on paragraph 15, uh, amendment number Tehát akkor hatos módosító, a 15-ös bekezdéshez benyújtott hatos módosítóról szavazunk. Blogban szavazunk az utolsó módosító javaslat kivételével. Ki az, aki igennel szavaz? Ki az, aki nemmel szavaz? Tartózkodott. Módosító javaslatokat elfogadtuk. Az utolsó, a 16-os paragrafushoz benyújtott 7-es számú módosító javaslat. Ki az, aki támogatja? Paragraph number 16, amendment number 7. Igen, az utolsó, az utolsó. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Visszautasítva. A módosított előterjesztésről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. előterjesztést elfogadtuk. Gratulálok az előterjesztőnek. Rátérünk a 49-es napi rendi pontra, a számbevőszék zárszámadására. Az első paragrafushoz benyújtott egyes számú módosító javaslatot eh, ki az, aki támogatja, ki az, aki nemmel szavaz, aki tartózkodott a módosító javaslatot, elvetettük. Kérdezem, hogy eh, ki az, aki eh, ezek után az előterjesztésre szavaz. Megnyitom a, megnyitom a elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Eh, a szocialista frakcióból, vagy képviselők közül egyel többen szavaznak. Kilencen szavaztak, és csak nyolcan szavazhatnak. Äh, davon können eigentlich nie genug zu sein und ich könnte volt voltaképpen nem értek el semmit, én, én mindenképpen addig nem szavazok, egész addig, amíg túl sokan lennénk. You wanna go? yeah, okay, okay. a Az előterjesztést eh, elfogott. Angenom. Und jetzt geht's weiter. Mit den weiteren Änderungsanträgen. Yes. Wer wäre damit einverstanden? Tól a tízes számú módosító javaslatig. Uh, Chairman, I'm sorry, but, but there seems to be... Elnök úr, úgy tűnik, hogy vagy nincsen fordítás, vagy pedig nagyon uh, késedelmes. A magyar tolmas hozzáteszi azért, mert két fordításon megy keresztül, egyrészt a magyarról németre, majd a németről angolra fordítják, teszi hozzá a magyar tolmács. helyreállt a tolmácsolás? Próbáljuk meg, nézzük meg, hogy most működik-e a tolmácsolás. Bólogató tekinteteket és fejeket látok. Képviselő úr, önnek is rendben van a tolmácsolás. Köszönöm szépen, akkor azt szeretném megkérdezni, hogy a ki az, aki egyetért azzal, hogy a kettes számú módosítójavaslattól a tízes számú módosító javaslatig terjedő módosítókról blogban szavazzunk. Nem tudunk blogban szavazni, akkor eh, a hármas paragrafushoz, hármas paragrafushoz benyújtott kettes számú módosító javaslatot ki az, aki támogatja. Nemmel szavaz, tartózkodott, módosító javaslatot elfogadtuk. Ötös paragrafushoz benyújtott háromas módosító javaslat, ki az, aki támogatja, ki az, aki nemmel szavazott, tartózkodott, módosító javaslatot elfogadtuk. Hetes paragrafushoz benyújtott négyes számú módosító javaslat, ki az, aki támogatja, nemmel szavaz, tartózkodott, módosító javaslatot elfogadtuk. Nyolcas paragrafushoz benyújtott ötös számú módosító javaslat. Ki az, aki támogatja? Ki az, aki nemmel szavaz? Tartózkodott, módosító javaslatot elfogadtuk. Kilences paragrafushoz benyújtott hetes számú módosító javaslat. Ki az, aki támogatja? Six. Six. Six. Six. Oh, sorry. Eh, pedig még nem is elnökök olyan hosszú ideje, mint a jelenlök úr. Tehát a 8-as paragrafushoz benyújtott 6-os számú módosító javaslat, ki az, aki támogatja? Ki az, aki nemmel szavaz? Ki az, aki tartózkodott? Módosító javaslatot elvetettük. Most következik a 9. paragrafushoz benyújtott 7-es számú módosító ellenőrizzük a hatos számú módosító javaslatot. Elektronikus szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. A módosító javaslatot elvetettük. 9. paragrafushoz benyújtott 7-es számú módosító javaslat. Ki az, aki támogatja? Ellene szavaz, tartózkodott, módosító javaslatot elfogadtuk. Tízes paragrafushoz benyújtott 800 számú módosító javaslat. Ki az, aki támogatja? Ellenzi, tartózkodott, módosító javaslatot elfogadtuk. 11-es paragrafushoz benyújtott 9-es számú módosító javaslat. Ki az, aki támogatja? ellenzi, tartózkodott, módosítót elfogadtuk, 12-es paragrafus. Ellenőrizzük tehát akkor a 9-es módosító javaslatot, elektronikus szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. módosító javaslatot elfogadtuk. Rátérünk tehát a 12-es paragrafus 10-es módosító javaslat. Ki az, aki támogatja? Ki az, aki ellenzi? Tartózkodott. Szerintem a módosítót elfogadtuk, de biztonság kedvéért ellenőrizzük. Megnyitom az elektronikus szavazást. 12-es paragrafus 10-es módosító. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 12a paragrafus 11-es módosító. Ki az, aki támogatja? Ki az, aki ellenzi? Tartózkodott. Módosítást elfogadtuk. 12 2 per A paragrafus 12-es módosítójavaslat. Ki az, aki támogatja? Ki az, aki ellenzi? Tartózkodott módosítót elfogadtuk. 17 per A paragrafus 13-as módosító. Ki az, aki támogatja? Ki az, aki ellenzi? Ki az, aki tartózkodott módosítót elfogadtuk. Végül, de nem utolsó sorban 18 per nagy a, 18 per A paragrafus 14-es módosító. Ki az, aki támogatja? Ellenzi. Tartózkodott módosító javaslatot elutasítottuk. Az így módosított rezolúciót ki az, aki támogatja a az elektronikus szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. határozatot elfogadtuk. Rátérünk az 50-es 50 napi rendi pont, gazdasági és szociális bizottság zárszámadása. Egyes paragrafushoz benyújtott egyes számú módosító javaslat, ki az, aki támogatja, Ki az, aki ellenzi? Tartózkodott. Az módosító javaslatot elfogadtuk. Az így módosított előterjesztést ki az, aki támogatja az elektronikus szavazást, megnyitom. Szavazást lezárom. előterjesztést elfogadtuk, rátérünk a további módosító javaslatokra. Háromas módosító javaslat, ki az, aki támogatja, ellene szavaz, tartózkodott módosító javaslatot elutasítottuk. Négyes számú módosító javaslat, ki az, aki támogatja, ki az, aki nemmel szavaz? Tartózkodott módosító javaslatot elfogadtuk. Ötös és hatos módosító javaslatokat visszavonták. A hetes számú módosító javaslathoz van egy szóbeli módosító indítványa a szocialista frakciónak. Ezzel együtt kérdezem, hogy ki az, aki a módosító javaslatot támogatja, igennel szavaz. Ki az, aki nemmel szavaz, tartózkodott, módosító javaslatot elfogadtuk. Rátérünk a következő 8-as számú módosító javaslatra. Ki az, aki igennel szavaz? Nemmel szavaz? tartózkodik, rövid ideje szavazunk, de elfáradtunk, ellenőrizzük ezt, tehát megnyitom az elektronikus szavazást ellenőrzésképpen, nem volt világosan látható 800 számú módosító javaslatot illetően. Szavazást lezárom módosító javaslatot elfogadtuk. 9 számú módosító javaslat, ki az, aki igennel szavaz? Nemmel szavaz? Módosító javaslatot elutasítottuk. Tízes számú módosító javaslat, ki az, aki igennel szavaz? Nemmel szavaz, tartózkodik, módosító javaslatot elfogadtuk. 11-es számú módosító javaslat, ki az, aki igennel szavaz? nemmel szavaz, tartózkodik módosítót, elfogadtuk. 12-es számú módosító javaslat, ki az, aki igennel szavaz, nemmel szavaz, tartózkodott módosítót elfogadtuk. 13-as módosító javaslat, ki az, aki igennel szavaz, nemmel tartózkodik módosítót elfogadtuk. 14-es számú módosító javaslat, ki az, aki igennel szavaz, nemmel tartózkodik, módosítót elfogadtuk. 15-ös módosító javaslat, ki az, aki igennel szavaz, nemmel, tartózkodik, módosítót elfogadtuk. 16-os számú módosító javaslat, ki az, aki támogatja, ki az, aki nemmel szavaz, tartózkodik, szoros a szavazás, javaslom, hogy ellenőrizzük. Tehát a 16-os számú módosítóról az elektronikus szavazást megnyitom. Sixteen. Szavazást lezárom. Módosító javaslatot elfogadtuk. 17-es számú módosító javaslat. Ki az, aki igennel szavaz? nemmel szavaz, tartózkodik, módosítót elfogadtuk. 18-as számú módosító javaslatra térünk át. Ki az, aki igennel szavaz? Nemmel szavaz. Tartózkodik. Úgy látom, hogy a módosító el lett fogadva. Ellenőrizzük a szavazást. Tehát a 18-as számú módosító javaslat Szonik módosítója. Elhetünk szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Módosítót elfogadtuk. 19-es módosító javaslat. Ki az, aki igennel szavaz? Nemmel szavaz, tartózkodik. Módosítót elfogadtuk. 20-as számú módosító javaslat, ajánl a Szender asszony módosítója, szóbeli módosító javaslattal együtt teszem fel szavazásra. Ki az, aki igennel szavaz? nemmel szavaz, tartózkodik a módosítót, elfogadtuk. 21-es számú módosító javaslat. Ki az, aki igennel szavaz? Nemmel szavaz, tartózkodik, módosítót elfogadtuk. 22-es számú módosító javaslat. Ki az, aki támogatja? Nemmel szavaz, tartózkodik módosítót elfogadtuk, 23-as számú módosítójavaslat, igennel szavaz, nemmel tartózkodik módosítót elfogadtuk, és végül az utolsó 24-es számú módosítójavaslat, ki az, aki igennel szavaz, nemmel szavaz, tartózkodik a módosítót, elutasítottuk. Az így módosított rezolúciót Teszem föl szavazásra, az elektronikus szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Az előterjesztést elfogadtuk. Rátérünk a régiók bizottságának zárszámodására. Első paragrafus egyes számú módosító javaslat, ki az, aki igennel szavaz nemmel szavaz, tartózkodik a módosító javaslatot. Elvetettük. Elektronikus szavazást megnyitom az előterjesztésről. Szavazást lezárom. Az előterjesztést elfogadtuk. Rátérünk a Motion for Resolution-re. Kettes számú módosító javaslat. Ki az, aki igennel szavaz? Nemmel szavaz. Tartózkodik. Módosítást elvetettük. Háromas számú módosító javaslat. Ki az, aki igennel szavaz? Nemmel szavaz. Number one. Number two. Kettes számú, tehát visszatérünk a kettes számú módosító javaslatra. Eltűnünk szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Módosítást elvetettük. Most szavazunk tehát a három számú módosítóról. Ki az, aki támogatja? Ki az, aki nemmel szavaz? Módosítást elfogadtuk. Rátérünk a négyes számú módosító javaslatra. Ki az, aki támogatja? nemmel szavaz, tartózkodik, módosítást elfogadtuk. Ötös számú módosító javaslat. Ki az, aki támogatja? Nemmel szavaz, tartózkodik, módosítást elutasítottuk. Hatos számú módosító javaslat. Ki az, aki igennel szavaz? Nemmel tartózkodik, módosítást elfogadtuk. Hetes számú módosító javaslat. Ki az, aki igennel szavaz? nemmel tartózkodik módosítást. Elfogadtuk. 8 számú módosító javaslat. Igennel szavaz. Nemmel tartózkodik módosítást. Elfogadtuk. 9 számú módosító javaslat. Ki az, aki igennel szavaz? Nemmel tartózkodik módosítást. Elfogadtuk. 10 számú módosító javaslat. Ki az, aki igennel szavaz? Nemmel a tartózkodik módosítást elvetettük. Az így módosított rezolúciót, ki az, aki támogatja, a módosít, a szavazást, elektronikus szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. A rezolúciót elfogadtuk. Rátérünk az 52-es napirendi pontra az Európai Ombudsman zárszámadására. Első paragrafus egyes módosító javaslat. Ki az, aki támogatja? Nemmel szavaz. Tartózkodik. Módosítást elvetettük. Megnyitom az elektronikus szavazást az előterjesztésről. Szavazást lezárom. Előterjesztést elfogadtuk, rátérünk a Motion for Resolutionhez benyújtott módosítókra. Kettes számú módosító javaslat, ki az, aki igennel szavaz? Nemmel tartózkodik, módosítást elfogadtuk. Háromas számú módosító javaslat, ki az, aki támogatja? Ellene van, tartózkodik, módosítást elfogadtuk. Négyes számú módosító javaslat, ki az, aki támogatja? Ki az, aki ellene van, tartózkodik, módosítást elfogadtuk. Ötös számú módosító javaslat, ki az, aki támogatja? Ki az, aki ellene van, tartózkodik, módosítást elfogadtuk. Hatos számú módosító javaslat, ki az, aki támogatja? Ellene tartózkodik, módosítást elfogadtuk. Hetes számú módosító javaslatot térünk rá. Ki az, aki igennel szavaz? Nemmel. Tartózkodik. Javaslom, hogy ellenőrizzük. Tehát a hetes számú módosító javaslatról megnyitom a elektronikus szavazást. Szavazást lezárom módosítást elfogadtuk. 8 számú módosító javaslat, ki az, aki igennel szavaz? Nemmel tartózkodik, módosítást elfogadtuk. 9 számú módosító javaslat, ki az, aki igennel szavaz? Nemmel tartózkodik, módosítást elvetettük. 10 számú módosító javaslat ki az, aki igennel szavaz? Nemmel tartózkodik, módosítást elfogadtuk. Az így módosított rezolúciót Teszem fel szavazásra, elektronikus szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. A rezolúciót elfogadtuk, és végül, de nem utolsó sorban rátérünk az Európai Adatvédelmi Hivatal zárszámadására. Mai utolsó szavazásunk. Egyes paragrafus, egyes számú módosító javaslat. Ki az, aki támogatja? Igennel szavaz? Nemmel tartózkodik módosító javaslatot. Elutasítottuk. Az előterjesztésről nyitom meg a szavazást, az elektronikus szavazást. Kérem, hogy szavazzanak. Szavazást lezárom. Az előterjesztést elfogadtuk. Rátérünk a további módosító javaslatokra. A LIBE 2 számú módosító javaslat, ki az, aki támogatja, igennel szavaz. Amendment number two, LIBE. oh, sorry. Yes, amendment number one. Egyes számú módosító javaslatról szavazunk. Ki az, aki a módosítást támogatja? Ellene szavaz, tartózkodik, módosítást elfogadtuk. Kettes számú módosító javaslat. Ki az, aki igennel szavaz? Nemmel tartózkodott, módosítást elfogadtuk. Háromas módosító igennel szavaz, nemmel tartózkodik. Elfogadtuk a módosítást. Az ötös paragrafushoz Szonik úr által benyújtott háromas módosító javaslat. Ki az, aki igennel szavaz? Nemmel tartózkodik, módosítást elfogadtuk. Négyes számú módosító javaslat. Ki az, aki igennel szavaz? Nemmel tartózkodik, módosítást elfogadtuk. Ötös számú módosító javaslat. Ki az, aki igennel szavaz? Nemmel tartózkodik, módosítást elfogadtuk, és végül a Libe négyes módosító javaslata, ki az, aki igennel szavaz, nemmel tartózkodik a módosítást. Elfogadtuk, az így módosított rezolúcióról rendelem el az elektronikus szavazást, amit megnyitok. Szavazást lezárom. Az előterjesztést elfogadtuk. Tisztelt képviselő társaim, a mai napra rendelt szavazások végére értünk. Köszönjük szépen valamennyi előterjesztőnek, munkatársainknak a közreműködést. Number 46. Yes, now is the study. The yes. Presentation of the study. Kedves képviselőtársaim, azonnal folytatjuk is a munkát. Rátérünk a következő napi rendi pontunk megtárgyalására ami az Európai Unió hagyományos saját forrásainak behajtására irányuló adminisztratív hatékonyság terén a tagállamok között fennálló különbségek című tanulmány ismertetéséből és a tanulmány ismertetését követő eszmecseréből vitából áll. Meg is adom a szót Eszter Delange képviselőasszonynak parancsoljon. Thank you, uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Át is váltok Hollandra, tekintettel arra, hogy egy olyan problémával fogunk foglalkozni, ami nagyon is összetett a jellegét illetően, ugyanis a hagyományos Európai Uniós saját forrásokról van szó, mint mindenki tudja. Tulajdonképpen ez a mi költségvetésünket lezáró zárókő, vagy utolsó elem, ami teljesíteszi a költségvetésünket. És ezeknél hiány szokott mutatkozni, és hogyha ilyen hiány mutatkozik, akkor a nemzeti hozzájárulásokat növelni kell. Tehát, máshogy szólva, minél több tradicionális, hagyományos saját eszközt kérünk, és minél több visszásságot állapítunk meg a visszakérésnél, annál többet kell az egyes nemzeteknek eh, hozzájárulniuk a saját forrásokhoz. Tehát nagyon jó, hogyha tudják a tagállamok, hogy hogyan tudják eh, visszaigényelni ezeket eh, a saját forrásokat, illetőleg, hogy hogyan kell odafigyelni a szabálytalanságokra tekintettel arra, hogy nagyon sok probléma volt, egy tanulmányt készítettünk a dolgok állásáról, melyek azok a tagállamok, ahol jó kialakult gyakorlatok vannak, hol kevésbé jóak a visszaigénylési gyakorlatok és mi költségvetési ellenőrző szakbizottságként milyen következtetéseket tudunk ebből levonni. Tehát mit tudunk tapasztalatként átvenni azoktól a tagállamoktól, akik talán jobban járnak el, mint mások, és hogyan tudunk még esetleg megtakarítással élni. Úgyhogy én nem akarok itt túl sok időt elfecsérelni, az a keret, amelyen belül gyakorlatilag megbíztuk a készítőket a tanulmány elkészítésével, az az, hogy lássuk meg, hogy mi ez a mik a tapasztalatai a tanulmány készítőjének, és milyen következtetéseket tudunk levonni ebből. Köszönöm szépen, elnök úr! Parancsoljanak, meg is adom a szót a tanulmány készítőjének. Nem tudom, David Szúr, Spence úr, ki fogja kezdeni? Uh, my name is James Spence. Uh, excuse me, uh, push the micro button, other one. Yes, thank you. Kérem, kapcsolja be a mikrofonát. <clears throat> Spence vagyok, az Európai Uniónak nyugdíjas munkatársa. Én mesterfokon tanítom a hallgatókat a Sciences Po Egyetemen Párizsban, <clears throat> és Hans Davis kollégám is bemutatkozik most. Hans Davis vagyok. Én a holland adóhatóságnak egy korábbi munkatársa vagyok. Elsősorban csalással és bűncselekményekkel foglalkozom. És aztán ugyanezt a munkát végeztem el a kormánynál, Eh, és az Európai Bizottságnál, eh, a Költségvetési eh, Főigazgatóságon és az olaf-nál a hagyományos saját forrásoknak a behajtásával foglalkoztam az első intézménynél, és utána pedig ugyanezzel foglalkoztam a másik intézménynél. Két évvel ezelőtt hagytam ott ezeket az állásokat, és foglalkozom a behajtás kérdésével és hogy milyen teljesítményeket tudunk ezzel elérni. Az EU költségvetési bevételei azok a hagyományos saját forrásokból lesznek, amelyek 13%-ot jelentettek 2001-ben. Ebből 2011-ben 11% volt, és a tagállamoknak a nemzeti jövedelme a legnagyobb volt 68% 2011-ben. Persze aztán vannak más források is, mint adók és nem versenylépések. Ezen kívül a kiadásokkal egyensúlyban kell egyensúlyban lenni, és ez a jövedelem a saj, hagyományos saját forrásokkal foglalkozik. A GNI hozzájárulás a kiegyenlítő tétel, és több jövedelmet fizetnek, hogyha a nem hagyja be az egyik tagállam a teljes összeget, akkor egy másik tagállamnak kell ezt többet fizetnie és a pénzügyi jelent, a 2011-es költségvetési jelentésből vannak ezek az adatok. Az adatban eh, hozzáférhető adatokat akartunk ebben a jelentésben használni, tehát eh, a közszektorban eh, lévő adatokat, például az éves pénzügyi jelentés, aztán az OLAF jelentése és más ilyen jelentések az a csalás elleni éves jelentés és a költségvetési főigazgatóságnak az éves jelentése és az éves számlák is mind adatforrásul szolgáltak. A tanulmányban a hagyományos saját forrásoknak a lebontását is megmutattuk, amelyeket a tagállamok hajtanak be, és a bizottságnak a honlapján is megtalálható, és a legutóbbi év is, adatai is már ott vannak. A szerződés szerint az Európai Unió pénzügyi érdekeit, érdekeire vigyázni kell. A bizottság egy olyan politikát folytatott, amely az anomáliák ellen harcol, és pedig egyes eseténként jogi lépéseket tesz, hogyha ezekre szükséged van. Ennek pozitív eredményei lettek. A közös jogi keret ten kívül a tagállamoknak a vám és más rendszerei különböznek egymástól, attól függően, hogy milyen hatáskörük van, milyen feladatokat kell ellátniuk, stb. Tehát a nyilvánosan rendelkezésre álló adatok alapján, amelyek a tagállamoknak az adatait is tartalmazza. A, megállapítottuk a különbségeket, és hogy mennyire hatékonyak a tagállamok a behajtásban, tehát ezt nevezzük mi teljesítménynek. És ez a teljesítmény a GNI hozzájárulás alapján fizetik ezeket a behajtásokat. Felmerül a következő kérdés mi, mit is jelent ez a behajtási folyamat? Milyen lépései vannak? Öt különböző stádiumot állapítottuk meg. Ez az öt különböző szakasz tulajdonképpen bármilyen pénzügyi, adminisztratív folyamatnak az öt szakasza. A behajtási területen ez az öt terület a vám szabálytalanságokat ellenőrzi, megpróbálják a már felfedezett szabálytalanságokkal foglalkozni, és aztán behajtani ezeket a pénzeket, és aztán Brüsszelbe utalni ezeket. Ez a rendszer tulajdonképpen olyan, hogyha belép egyszer az ember bele, akkor többé-kevésbé mindezeket a lépéseket, azonosítható lépéseket meg kell tenni, ezeken a szak, ezeken a szakaszokon áll kell menni, és mindegyik szakaszban van egy-egy teljesítmény. Hogyha belép az ember a folyamatba, akkor mind az öt szakaszon át kell menni, mielőtt utalhatják a pénzt Brüsszelnek. Ez azt is jelenti, hogyha az egyik szakasz a folyamatban a leggyengébb láncszem, akkor a végén ugye kevesebbet tudnak befizetni. Ez azt is jelenti, hogyha ezen az öt szakaszon át tudnak menni, akkor többet tudnának behajtani. Tehát akkor több hagyományos saját forrást tudnak Brüsszelbe küldeni és minél élesebb a kép a teljesítmény adatokkal kapcsolatban, mindegyik, mind az öt szakaszban, és minél jobban megvizsgáljuk ezeket, annál élesebb a kész, kép a vámhatóságoknak a teljesítményét illetően. Végül is pedig ezek az azonosítható szakaszoknak az eredményei, az tulajdonképpen a vámbehajtási folyamatnak az összes azonosítható adatát tartalmazza. Természetesen ami igaz erre a folyamatra, annak az ellenkezője is igaz. Míg a korábban a teljesítményről beszéltünk, most az úgynevezett elpároldásról beszélünk, tehát amikor eltűnnek ezek az segek. És az egyes szakaszokban, hogyha eltűnik valami, akkor az nem jut el Brüsszelbe. És nagyon érdekes megpróbálni kisütni, hogy hogy bármely tagállam vámhatóságain hogy történik ez az eltűnés, ez az elpárolgás. Hogyha a szakaszoknak a teljesítmény adatait megvizsgáljuk, akkor kialakul az a kép, hogy a vámhatóságok hogyan, mennyire jól működnek a behajtás területén. Tehát hogyha megpróbáljuk megérteni a különböző szakaszoknak a kapcsolatát, amely az eredménynek az akkumulálását segíti elő, akkor láthatjuk, hogy mi történik a vám szerveknél. Mi azt itt azt követtük, és lehet, hogy ez egy új megközelítés, hogy mindegyik szakasz körében mind az elpárolgás, mind a begyűjtés területén megpróbáltuk begyűjteni a teljesítmény és az elpárolgásnak, az eltűnésnek az adatait. És így tudtuk itt tudtuk megtalálni a végső eredményt. És ezt nem csak az öt különböző szakaszra tettük ezt meg, hanem minden tagállam esetében is, és hat éves időszakban, ahogy ezt önök kérték. Tehát ez egy több éves feladat volt, több tagállamot és több szakaszt is átfogó feladat volt. És mindezeket, amikor az összes eredményt figyelembe vettük, akkor nagyon értekes adatokra leltünk. Mint a jelentésben is olvashatták, mindegyik szakasszal kapcsolatban érdekes eredményeket találtunk. Először is láttuk a különbségeket. Láttuk, hogy vannak lényeges különbségek, és hogyha hat év időszakot tekintünk át, akkor azt láttuk, hogy ezek a különbségek strukturálisak, szerkezetiek, és nagyon jó mintákat mutatnak, egészen trendeket mutatnak a tagállamok teljesítményében hogyha ezeket a teljesítmény arányokat hozzárendeljük az egész saját forrásbehajtáshoz, a hagyományos saját forrásbehajtáshoz, akkor meg tudtuk becsülni, hogy mennyi pénzről is van szó. És így jött, jutottunk el arra az eredményre, hogyha megvizsgáljuk mindegyik tagállamot hat éven keresztül, és hogyha mindegyik tagállam a lehető legjobb eredményt próbálta elérni, akkor lehet, hogy 1 és 3 milliárd eurót tudtunk volna behajtani 6 év alatt. De a tényleges eredmény a vámbehajtás folyamat védén 0,7%-os eredményt találtunk. Na most akkor mit is mond nekünk ez a százalék? Ez azt jelenti, hogy a behajtási eredmény minden feltárt szabálytalanság esetében 100 euró ellenőrzött, vám által ellenőrzött es, e, esetében 70 centet jelent. Lehet, hogy önök azt mondják, hogy ez nem túl sok. Az évek során a ahhoz voltunk hozzászok, hogy a kétszázalékos becsült értéket használjuk. Már láthatják, hogy ez az összeg csökken, majd mindjárt bebizonyítom, és ennél fontosabb, hogy amikor ezt a 0,7%-ot használjuk mutatóként, és össze használj, hasonlítjuk a tagállamokat ezzel az összeggel, akkor nagyon nagy különbségeket találunk. Mindegyik e, e, egyes szakaszban durván ítélve a különbség az alacsony és nagy teljesítményi államok kezdésében 20 az egyhez tényezőt láttunk. Ez befolyásolja olyan ritka helyzet is, egyes tagállamokban, amely megzavarhatja az szeredményt. Épp ezért mindegyik szakaszban az össz, össz eredményeket illetően konzervatív betéseket használtunk. Tehát mindig a legjobban teljesítő mínusz egyes tagállamot hoztunk, és a legrosszabbul teljesítő mínusz egyes. És így az által, átlag különbség a jól és a rosszul teljesítők között 10 az egyhez lett. Ez is egy nagyon nagy különbség. Most pedig szeretném azt megmutatni ezen a grafikonon, amelyben az összeredményt látják, és mindegyik teljesítmény szakasznak a végét, végén látjuk, hogy milyen eredmények vannak. A kép bal oldalán láthatják, hogy az EU az az egyes, és amikor a mindegyik tagállamnak az átlagát vesszük figyelembe, és ezeket együtt tekintjük, és ezt vesszük úgy figyelembe, mint egy európai mutató, tehát az egyes, akkor e, az, a tagállamoknak a teljesítményt a TOR e, e, behajtása esetében ennek megfelelően láthatjuk. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen mutató tiszta leíró statisztikának az eredménye. Tehát nincsen deontológiai értéke. Ugyanakkor egy olyan képet mutat, ahol a különbség a magas, a jól és az alacsonyan teljesítő tagállamok között lényeges és hogyha ezt egy időkeretben nézzük, akkor nem csak lényeges, hanem még e, e, e, strukturális vonásokat is mutat, tehát egy szerkezetbeli különbség. Aztán egy másik meglepő dolog ezen a diagramon, és ez mindegyik egyes szakaszban is úgy így látszik, hogy nem nehéz különbséget tenni a jól teljesítők, a rendesen teljesítők és a nem teljesítők között. Mind, szinte mindegyik szakaszban azt találtuk, hogy a rendes teljesítők 30% plusz-minusz teljesítenek az európai átlaghoz képest. A jól teljesítők a 30% fölött teljesítenek, és az alacsony teljesítők alatta teljesítenek a 30%-nak. A jelentésben és az előadásokban azokat a kifejezéseket használjuk, hogy jól teljesítő és rosszul teljesítő, az csak ennek a kép, e képnek az eredményét mutatja. Persze itt vannak nevek és számok, de nem állít fel rangsort a tagállamok között, csak azt mutatja, hogy milyen különbségek vannak a torbehajtás arányt illetően. A kollégám már mondta, hogy a bizottság szolgálatai megpróbálják semlegesíteni az kárt, amit a, ami az e-, európai költségvetést érheti és ennek a múltban nagyon jó pozitív eredményei voltak. Ez a kép azt is mutatja, hogy ez talán nem elégséges. Ugyanis ezek a különbségek úgy is lefordíthatók, tehát pénzre is lefordíthatók, és akkor itt milliókról van szó. Ugyanis a nettő eredménye egy hat éves perspektívában azt mutatja, hogy a becsléseink szerint 2 és 4 milliárd euró közötti összeget lehetett volna el, elérni, hogyha a tagállamok hatóságai a, a legjobban teljesítő, teljesítő ö, ö, teljesítmény ö, ö, nyének megfelelően ö, működtek volna hogyha egy milliárd eurót hajtottak be, az azt jelenti, hogy egy és három millió, milliárd közötti eszeget le, tudtak volna behajtani. Az adatok alapján e, azt látjuk, hogy hát sajnos ez nem történt meg. Épp ezért mutatom meg a következő képet. És hogyha egyet értenek azzal, hogy ez a három milliárd a elszalasztott tor bevételeket illetően, akkor hát meg kell vizsgálni, hogy most ezt kinek kéne fizetni ezt a számlát. Hogyha olvasták a jelentést, akkor láthatták, hogy nem tettünk lépéseket ezzel kapcsolatban, hanem ezt az előadást csak illusztrálásként, illusztrációként használtuk. Hogyha mindegyik tagállam megfelelően működött volna, akkor ezt a két milliárd eurót befizették volna a tagállamok ennek a diagramnak megfelelően, grafikonnak megfelelően. Ez azt jelenti, hogy Németországnak például majdnem fél milliárdot kellett volna fizetni. És ez miért is történt, áll így? Mert ha megnézik ezt a képet, akkor láthatják, hogy a veszteségeket elosztják a tagállamok között a GNI hozzájárulásnak megfelelően. És az Németország esetében adott példa az azért volt, mert hogy ők általában 20%-kal járulnak hozzá. Felmerülhet a kérdés, hogy a jól teljesítők büntetni kell -e azért, hogy más tagállamok rosszul teljesítenek. És ezt nem írtuk le a jelentésben, de itt, a, jelen, itt az előadásban mutatjuk a következő grafikonon. Itt elosztottuk a tagállamokkénti GNI hozzájárulást, az egyfőre esőt, a nem behajtott összegeket illetően, és ez azt jelenti, hogy nagyobb a teher másokra. Hogyha nagy a GNI és kevés a lakos egy országban, akkor lényegileg sokkal nagyobb, többet fizetnek, mint egy nagy lakossággal rendelkező, alacsony GNI-jal rendelkező tagállam. Tehát ez azt jelenti, hogy egy luxemburgi 11-szer többet fizet, mint valaki Bulgáriából. És ez egy egyszerű statisztikai eredménye annak a ténynek, hogy valakinek fizetni kell a nem behajtott hagyományos saját forrásokért. És ez egy utolsó kép is ezt a hatást mutatja. Itt két táblázatot látunk. Az első táblázat tulajdonképpen ugyanaz, mint amit már egy dián mutattunk. Ez a teljes eredmény a vám teljesítményeknek a hat éves időszak alatti teljesítését illeti értelem. Az alsóbb táblázatban azt láthatjuk, hogy a az EU-nak melyek a legnagyobb befizetői hozzájárulói. És láthatják, hogy a piros színűek, akik a legtöbbet járulnak hozzá, a legjobban teljesítők is. Hogyha ezt kiszámoljuk, akkor azt láthatjuk, hogy kilenc tagállam amely, akik nagy hozzájárulók, tehát a GNI hozzájárulásnak több mint 70%-at fizetik, nagyon jól teljesítő tagállamok. Azt is láthatjuk, hogy tulajdonképpen nagyon sok pénzt keresnek azok, akik nem járulnak hozzá túlságosan, és nem is jól teljesítenek. Tehát ez a jelentés a nettó eredményt mutatja, hogyha nem úgy tekintjük a vámszervek behajtását, mint a vámbehajtást, mint ahogy most tesszük. Épp ezért ajánlásokat is teszünk, és pedig valakinek lépni kellene már. I'm I'm not going to go, I'm not going to read through all of the... Uh... Nem, fogom, nem fogom ezt az egészet elolvasni, az ajánlásaimat elolvasni, hanem egy-két elemet szeretnék kiemelni ebből, hogy illusztráljam a problémát. Egyrészt, a bizottság joggal mondja azt, hogy a tagállamok uh, pénzügyileg felelősek az EU költségvetésének terhére elkövetett vagy létrejövő károk okán. De két szempontot figyelembe kell venni, nem csak egyet, és a második pedig az, hogy a statisztikákat szabályosan kell alkalmazni. És minden lehetőséget meg kell ragadni annak érdekében, hogy növeljük a visszaszerzési folyamat pénzügyi szintjét. Vannak intézkedések, amelyeket alkalmazhatunk, melyel a folyamat outputját növelhetjük. Persze az összeg, amelyről beszélünk, viszonylag alacsonynak tűnhet, amikor más összegekkel vetjük őket össze. Például, hogyha nemzeti költségvetési statisztikák értelmezését akarjuk alkalmazni, és a GNI források megtakarítására akarjuk ezt kivetíteni. Mindez független az általunk itt megtett javaslatoktól. A tagállamoknak szigorúbb megközelítést kell alkalmazniuk a saját folyamataikban. Ki kell elé, egyenlíteniük, a, össze kell egyeztetniük az különböző adatbázisok adathalmazait, és a transferek idő tartamát, illetve időbeliségét is világosan látni kell, és a vámrendszerrel is egyeztetni kell. Nos, a mentesítési jelentés tervezet felsorolja a problémákat. Mi több a számvevőszék által felvetett a 2011-es számvevőszéki éves beszámoló is szól ezekről a hiányosságokról. Amikor a rendszerek hatékonyságáról beszélnek a saját források visszaszerzése során. Ilyen módon a magas bizottságra bízzuk, hogy gondolja végig ezeket az ajánlásokat, és reméljük, hogy az elkövetkező évek gyakorlatában testet öltenek majd az itteni ajánlások. Van egy-két slide, egy-két fólia, amelyet még elkészítettünk, ezekről szívesen beszélünk a vita során, amelyeknek örömmel nézünk elébe. Köszönöm. Köszönöm eh, Spence és David uraknak a értékes eh, gondolatokat. asszony eh, szeretne most még de Lange képviselőasszony szeretne most még szót kérni, mielőtt a bizottság képviselőjének, illetve a bizottság tagjainak megadnám a szót. Úgy látom, hogy igen, úgyhogy megadom a szót képviselőasszonynak. Ja, ik, ik zou szeretném természetesen név szerint az Európai Bizottságnak a állásfoglalását is hallani. Ez egy nagyon technikai jellegű joganyag, és nagyon nagyok a különbségek a tagállamok között, és elérkezett az a pillanat, hogy értékeljük a legjobb tagállam szintjéből kiindulva a tagállamokat, hiszen azt látjuk, hogy 500 hogyha 3 milliárdból indulok ki, akkor évente 500 milliós különbségek mutatkoznak itt. Hogyha tehát kicsi a, kicsi a különbség, vagy kicsi a probléma a saját forrásoknál, a hagyományos saját forrásoknál, akkor kicsi a tagállami hozzájárulásnak a szükségessége is. Tehát minden egyes tagállamnak meg kell nézni, hogy az egyes szempontokból milyen teljesítményt nyújt, és azt látom, hogy a bizottságnál nagyon gyakran fordul elő, hogy azt mondják, jó európai szabályokat vezetünk be, eh, ez érvényes a költségvetési kérdésekre, vagy például a környezetvédelemre is, az, e- a szabályok európaiak, de aztán az ellenőrzés eh, az viszont át van ruházva, vagy rá van bízva a tagállamokra, és ott akkor jönnek problémák. Hát sajnos ez a helyzet. Eh, természetesen a bizottság sokszor elméleti sikon mozog csak, és azt mondja, hogy követeljük a pénzeket, aztán azok valamikor megérkeznek, de hát a gyakorlat azt mutatja, hogy vannak olyan esetek, amikor évekig nem jönnek meg ezek a pénzek, és nem is tudják, hogy honnan jön. Ami engem érdekel, és ami nekünk a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottság számára is fontos a saját mentesítési eljárásunk keretében, az az, hogy az Európai Bizottság hogyan fog kezdeményezéssel élni ezen a területen, és hogyan tudja eh, a magasabb teljesítményszint felé kényszeríteni a tagállamokat a saját eh, forrásoknak a behajtása területén. Ez az első kérdés. Mit tesz az Európai Bizottság? Eh, elfogadja egyszerűen azt, hogy ilyen nagy különbségek vannak a tagállamok között? Remélem, hogy nem, ugyanis itt 500 millió euróról van szó évente. És ezzel kapcsolatos a második kérdésem az előadókhoz. Ez a metodológia, nevezetesen a pénzeknek a behajtása. Itt nagyon fontosak a statisztikák. Ez egy rendkívül fontos pozíció vagy költségvetési tétel a strukturális alapok esetében például. Meg kellene nézni, hogy a nemzetek teljesítmény, a tagállamoknak a teljesítménye milyen a strukturális alapok esetében, és nagyon érdekelne engem még egyszer, ez a dolog, ami viszont nem érdekel, hogy az egyéni módszerei az egyes tagállamoknak milyenek. Én hollandként nagyon érdekesnek tartom például azt, hogy például hollandként mi egyre rosszabbul jártunk el, nekünk is el kell látnunk a saját házi feladatunkat, minket az érdekel, hogy mi Európa Európaként, ami összességünkben, teljességünkben, a jövőben hogyan tudunk jobb eredményt biztosítani. Ugyanis, hogyha elmagyarázzuk otthon, hogy évente 500 milliót, összesen 3 milliárdot hagyunk ott ezen a területen, talán más területeken még nagyobb a kiesés, akkor úgy gondolom, hogy mi Európaként nem tudunk példaértékűek lenni otthon a tagállamunkban. Úgyhogy itt lépéseket kell tenni ezt az Európai Bizottság irányába is mondanám, hogy teszi ezt az Európai Bizottság. Első kérdés, második kérdés tehát, hogy ezzel a metodológiával eh, más eh, területekre, például a megosztott menedzsmenti területekre is áttérhetünk-e? Bízom benne, hogy eh, képviselő asszony kérdéseire talán rövid úton választ is kaphatunk. Tiszteltel köszöntöm bizottságülésen Szuorti urat a bizottság, az Európai Bizottság költségvetési főigazgatóságának részlegvezetőjét, akinek meg is adom a szót. Parancsoljon. Uh, thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is meg szeretném köszönni a szakbizottságnak, hogy elkészített ezt a tanulmányt, amelyet mi magunk is nagy figyelemmel tanulmányoztunk. Az EU források és a források visszaszer, saját források visszaszerzéséről. Engedjék meg, hogy előbb a saját elemzésünkkel kezdjem, a jelentés saját elemzésünkkel kezd, elemzésével kezdjem, hogyha megengedik. Először is valóban látjuk mi is, hogy nagyon nagy, hogy különbségek vannak az egyes talál, tagállamok teljesítménye között, a szabálytalanságok, vagy pedig a vám bevételek szabálytalanságok kapcsán való visszaszerzés, vagy a vám bevételek bevétele kapcsán. De ezeket a kérdéseket nem szabad túlértékelni, hanem megfelelő kontextusba kell őket helyezni. Voltak éppen a gyakorlatban az EU költségvetéséből eh, a 98% hely, megfelelő helyre került, tehát itt egy nagyon kis részarányról beszélünk. Ez a kész, két százalék, amely nem megfelelően került elköltésre, a legtöbb esetben visszaszerzésre kerül. Érdekes mintázatokat rajzol fel ez a tanulmány. Miközben mi nem ismerjük ezeket a mintázatokat, miközben a bizottság maga publikálta ezeket az adatokat, melyek a tanulmány alapjául szolgálnak. Úgy gondoljuk, hogy ez a statisztikai megközelítés roppant elméleti természetű, és globális elemzése nyugszik és meg lehet, hogy nem ezen globális megközelítéssel lehet a tagállamokon belüli hiányosságokat, illetve az EU költségvetési forrásainak visszaszerzésének lehetőségeit a legjobban taglalni. Vannak módszertani aggájaink, fenntartásunk is a tanulmányjal kapcsolatban, melyeket szintén meg szeretnék osztani önökkel. A tanulmány a detection rétről, tehát a megtalálási, fellelési rátáról beszél. E tekintetben a tanulmány éves a tanulmány az Olaf éves jelentésének detection rétjét, vagy detekciós nyomonkövetési, felfedezési rátáját követi. Ugyanakkor sokkal messzebb mutató következtetéseket is levon a tanulmány. És az emögött rejlő vélekedés úgy tűnik, hogy minden tagállamban körülbelül ugyanakkor a szabálytalanságok aránya. Ám a meglévő feltételeknek ezen statisztikai megközelítés nem felel meg, hiszen a különböző gazdasági környezetek alapján más-más valósággal találkozunk, a szabálytalanságok tekintetén is. Tehát úgy tűnik nekem, hogy itt a tanulmány egy meglehetősen feketén-fehéren festi fel a valóságot. Voltak éppen a tagállamoknak növelniük kell az fellépésüket, a cselekményeik, a aktivitásukat annak érdekében, hogy a szabálytalanságokat felfedjék. Ebben egyetértünk. És sok tagállam meg is teszi ezeket az intézkedéseket. Tehát, hogyha a, a fedezési ráta alacsony, nem azt jelenti, hogy a, te, hogy a, a rendszer nem jól működik. A tanulmány Litvániát, Lettországot, Magyarországot, Romániát és Máltát emeli ki, mint magas performanciájú országokat. De hát ezek ugye kis itt az EU költségvetésének kétszázalékos os befizetéséről van szó, és ilyen módon ezek a számadatok mégsem érvadóak Ami pedig a visszaszerzést illeti, A tanulmány évekre lebontott megközelítése problematikus, hiszen a hosszú távú visszaszerzést és annak eredményeit nem veszi figyelembe. Mondok egy példát. A tanulmányban Belgium rossz szól szerepel a behajtás tekintetében, hiszen 20,45 százalékos a szabálytalanságok aránya, de itt csak a csalás felfedezésének, vagy a visszaélés felfedezése évében való behajtást vizsgálták, és nem a 2006-2011-es időszakot, hiszen ebben a hosszabb időszakban a behajtás aránya sokkal magasabb. Ilyen módon azt mondhatjuk, hogy Belgium egy jó performer. Belgium a behajtás tekintetében igenis jó eredményt ért el, hogyha megváltoztatjuk a vizsgálati időszakot. 41 százalékos arányt érnek el. A hosszú távú behajtási szint pedig akár 57 százalékot is elérhet, tehát ez sokkal magasabb, mint a tanulmány által feltüntetett számadat. Ezzel összefüggésben a 2009-es Olaf jelentésben említett adatunkra is utalunk, amely egy történelmi behajtási arányt mutatja. Tehát egy történelmi visszatekintésben és azt mutatja, hogy az esetek majdnem 80%-ában sikerült a behajtást végrehajtani, hogyha hosszú távra tekintünk vissza. Ilyen módon tehát árnyalnám ezt a kicsit fekete-fehér képet, melyet a tanulmány készít. És persze ez a megközelítés nem veszi figyelembe hogy különböző behajtási ügyek vannak. Hiszen más-más szabálytalanságokkal kell küzdeniük az egyes tagállamoknak, sokkal egyszerűbb egy eh, tiszteletben álló gazdasági szereplőtől eh, behajtani valamit, mint mondjuk a csempészektől, akik szervezet formában követik el cselekményeiket. Tehát a tanulmányal kapcsolatos és a tanulmányban megfogalmazódó megközelítéssel kapcsolatos problémánk főleg az, hogy elméleti megközelítése meglehetősen szűk körben alkalmazható, és mint hogyha hiányozna a tanulmányból a konkrét adatok ismerete. Nagyon statisztikai a megközelítés, ráadásul nem veszi figyelembe a történelmi perspektívát, és így a tagállamok performancé vagy teljesítési arányát nem megfelelően osztja be, osztályozza, és ilyen módon az egyes az összeg tekintetében is aggájaink vannak. Ez az 1-3 milliárd, hát én nem tudom, hogy ez honnan jön ez az összeg. Az én adataim alapján ezt nem tudnám kijelenteni, hogy ilyen összegről van szó. A tanulmány több helyén hallunk arról, hogy nem tudjuk a különbségek okát. A tanulmány szerzői ezt mondják. És a prezentáció során azt is mondták, hogy ez egy elméleti természetű tanulmány. Hát bizony, ezzel egyetértek én is, nagyon is elméleti alapokon áll ez a tanulmány a gyakorlat ismerete pedig árnyalná a képet. Mit tesz a bizottság, hogy javítsuk a tagállamok performanciáját, vagy teljesítményét a saját források behajtása tekintetében? Persze nem csak a kétszázalékra koncentrálunk, hanem a teljes kiadásokra, biztosítandó, hogy minden jogszerűen és megfelelően kerüljön kiosztásra, és a bizottságot tájékoztassák. De persze a 2% tekintetében széles körű fellépést alkalmazunk, például a tagállamok. Minden 50 ezer euró fölötti kifizetés tekintetében tájékoztatniuk kell a bizottságot, illetve a behajtás tekintetében jelentést kell készíteniük, és a bizottság megvizsgálja, hogy a tagállamok megfelelő módon jártak el. A 2006-11-es időszakban 1400 ilyen tagállami jelentést kaptunk meg, és vizsgáltunk is meg. Ezek közül pedig, ezeknek pedig 25%-ában, eh, egy negyedében megkérdeztük, hogy megfelelően járt el a tagállam. És ebben az esetben, hogyha a tagállam nem kellően eh, határozottan járt el, akkor eh, maga kellett, hogy fizessen. Ilyen módon a bizottság ráadásul még a helyi ellenőrzések során is be tud tekinteni a dokumentációba. Úgy gondolom tehát, hogy kijelenthetem, hogy igenis nagyon hatásosan járunk el, és a konkrét esetek alapján járunk el. Nem statisztikai becslések alapján, hanem a valami, valódi performance, a tagállamok valódi teljesítménye alapján értékelünk, és persze belső ösztönzőket is beépítünk a rendszerbe, hogy a tagállamok mindent megtegyenek, hogy az EU saját forrásait behajtsák. Nagyon sok tagállam amikor a bizottság visszautasította a jelentését, lépéseket tett, hogy megváltoztatja a rendszerét. Létezik persze a felügyelet rendszere is, az ANSPOT, a helyi ellenőrzések rendszere, de persze együttműködünk a tagállami hatóságokkal. és persze az olyan eseteket, ahol a magas összegekről van szó, külön megvizsgáljuk. Mint mondottam, minden esetben, ahol felfedeztük, hogy a tagállam adminisztratív hivát követett el, vagy nem elég óvatosan járt el, pénzügyileg is felelőssé tettük a tagállamot azon veszteségért, amely ezen cselekmény, illetve hozzáállás alapján jött létre, és mindez megjelenik az EU esetjogában is, és ezzel a megközelítéssel bizony ösztönözők a tagállamokat, hogy a saját rendszerüket is javítsák és tökéletesítsék. És ezzel pedig biztosítjuk azt is, hogy a veszteségeket más tagállam kelljen, hogy fizesse. Nagy erőket összpontosítunk jutottunk arra, hogy a tagállamok ellenőrzési stratégiáját is verifikáljuk, azért, hogy megfelelő kockázat, becslés alapján működjenek ezek a rendszerek, és megfelelő biztonsági elemekkel legyenek ellátva, így szolgálva az EU pénzügyi érdekének védelmét. Ami pedig az ajánlásokat illeti, jelzem, hogy a performance patterneket, tehát a tagállamok teljesítésének mintázatait magunk is vizsgáljuk. A vizsgálatok eredményét pedig évente publikáljuk. Ezek a strukturális mintázatokat pedig a bizottsági ellenőrzések tervezése során is figyelembe vesszük. És persze megosztjuk a tagállamokkal a saját elemzésünk eredményét, azért, hogy őket is jobban bevonjuk a saját felelősségi körükbe, illetve hogy felelősség tegyük őket. Persze, a tanulmány eredményeit mindenképpen figyelembe fogjuk venni a elemzés során. Figyelembe vesszük mindazokat a felvetéseket, melyel a tanulmány szerzői éltek, éltek de a konkrét follow-up tekintetében úgy gondolom, hogy itt nem elméleti tanulmányokra alapozhatjuk a nyomon követő intézkedéseinket, hanem igenis konkrét, helyi, objektív, megbízható és bizonyítható adatokra, illetve az adatokra épülő ö, számításokra építhetjük az ellenőrzéseket. Azután a tanulmány tartalmaz egy javaslatot, hogy a beszedési díjat a performanciához, a teljesítés szintjéhez igazítsuk. Nos, ezzel kapcsolatban azt mondhatom, hogy ennek nincs a jogalapja a szerződésekben, illetve a primér joganyagban, és csodálnám, hogyha bárki megbízható konkrét benchmarkokat, küszöbértékeket tudna találni egy ilyen rendszer kidolgozásához. És úgy gondolom egyébként, hogy a tanulmány is megerősíti ebbéli feltételezésemet. Azt tehát, hogy a tagállamok által okozott veszteségek visz, óvatlanságok okán okozott veszteségek eh, kezelésének legjobb módszere, hogy ők maguk már, mint a tagállamok feleljenek a veszteségekért pénzügyi módon. Köszönöm szépen. Eh, Gájer képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm, Herr Köszönöm szépen, elnök úr. Be kell, hogy valljam, hogy nem mélyedtem el ebben a problémakörben olyan túlzottan, a mentesítési beszámoló keretében úgy szörmentén foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, mert hogy én azt javasoltam a szakbizottságnak, hogy, és egyébként úgy látták az árnyék előadók is, hogy a kiadási helyzettel kell foglalkoznunk a bizottsági költségvetés esetében, és aztán másodszorban persze a bevételekkel is. Az Európai Unió a szerződés szerint őt megillető forrásokhoz mindenképpen hozzá kell, hogy jusson. A tanácsban folyó vita során mindig eh, felmerül a kérdés, hogy ki mennyit fizet, és mekkor legyen az Európai Unió költségvetése, és az itt szóban forgó összegek nagyon messze vannak attól, amiket vitattak az Európai Tanácsban. E, ugyanakkor a 2012-es teljes zárás e, tekintetében sem számottevőek ezek az összegek ugyanakkor foglalkozzunk azzal, hogy ki hogyan teljesíti a kötelezettségét, és az Európai Unió pénzügyi érdekét hogyan tudjuk biztosítani. Lenne egy kérdésem a bizottság képviselőihez, de a saját szakértőinkhez is. Én úgy értettem, hogy a tagállami hozzájárulások, amelyek a cukorlefölözés és a vámok által nem vannak lef lefedve, azok a GNI hozzájárulás keretében vannak lefedve. Tehát az a tagállam, aki képtelen optimális teljesítményt nyújtani a, a vámok behajtása területén, az a hiányzó bevételt szükségszerűen a GNI hozzájárulás keretében fedezi. Tehát tulajdonképpen a tagállamok saját érdeke lenne az, hogy a lehető legtöbb pénzt próbálják meg lefedni a vám behajtás területén, utána jön aztán a GNI hozzájárulás csak, ugyanis a itt 20%-ot a vámbevételekből megtart a tagállam, mint egyfajta ügyintézési járulékot, jutalékot. Úgyhogy úgy gondolom, hogy talán ezzel is hozzájárulhatnánk a pozitív újsághírekhez az ilyen irányú intézkedésekkel kapcsolatban. A másik dolog pedig, mi a helyzet a lejelentett vám összegekkel kapcsolatban, a vám a behajthatatlan vagy be nem hajtott vám összegekkel kapcsolatban, és ezeknek mekkora, ezek mekkora részt tesznek ki a teljes vám bevétel összegéből, a teljes kereskedelmi forgalomból. Voltam egy delegációs utazással Rotterdami és Antwerpeni kikötőben, és ott is felmerült a kérdés, hogy megkapjuk-e a tagállamoktól azt a nagyságú vámhozzájárulást, amit tényleg megkaphatnánk. Nem is foglalkozott ezzel igazán ez a tanulmány, hogyha jól értettem a dolgot. Itt csak azokkal az összegekkel foglalkozott, amelyeket lejelentettek a tagállamok, mint vámbevételt. De arról nem gondolkoztunk már el, vagy azzal kapcsolatban nem kaptunk semmiféle megállapítást, hogy ezen túlmenően egész egyszerűen a vámhivatalok hanyag munkája folytán esetleg rejtve maradnak-e további növelő összegek. Önök barátian azt írták, hogy ajánlják eh, ezeket a dolgokat a bizottságnak és a tagállamoknak, de hát a tagállamok eh, hol vitatják ezt meg? Nem kellene inkább azt mondjuk a tagállamok helyett a tanácsnak ajánljuk ezeket a dolgokat? Én hm, európai politikusként mindig látom azt a problémát, hogy a tagállamokat nem tudom valahogy hadrafogni. Ők a saját feladatukat vagy jól, vagy rosszul látják el, egyre gyakrabban rosszul, és aztán, ha megnézzük a tanács és a bizottsághoz fűződő viszonyunkat, akkor itt vagy megadjuk a mentesítést, vagy nem, de ők egymás között, a tagállamok egymás között nem vitatják meg már, hogy hogyan tudnák jobban ellátni a feladatokat, hogyan tudnák jobban ellátni a dolgokat. Eh, hogyha valaki diplomáciai testületben dolgozott, akkor tudja, hogy eh, a világháborút is ki lehet eh, váltani azzal, hogyha az ember kicsit erőteljesebb szavakat használ a tagállamok közötti viszonyban, de azért talán az Európai Uniós tagállamok között valahogy máshogy kéne rendezni ezeket a dolgokat. Ha a tagállamok önmaguk úgy kezelik egymást ilyen kérdésekben, mint hogyha már röviddel a harmadik világháború kitörése előtt lennénk, akkor csak a pingpong játék folyik tovább, az Európai Parlament a, utal a tagállamoknak a felelősségére, a tagállamok ezt nem fogadják el, a tanács pedig kisajátítja a dolgot, és visszadobja a labdát a bizottságnak. Úgyhogy a bizottságnak én is csak azt mondanám, hogy teljesítse jobban a kötelezettségét, nyilvánvalóan a bizottsági munkatársak ezt szeretnék, de nincsen, nem találnak partnerre a tanácsban. Úgyhogy a bizottság képviselőjének képviselőtől azt kérném, hogy ezzel kapcsolatban foglaljon még egyszer állást. Nyilván nem azt kell mondani, hogy persze Geyer úrnak igaza van, de hogyha jól értettem, akkor ezzel kapcsolatban mégis csak szükségünk lenne egy bizottsági állásfoglalásra. Tisztelt bizottság, több képviselőtársam nem jelentkezett, egy pillanat türelmet hadd kérek. Azt javaslom, hogy Eh, adjuk meg a lehetőséget a bizottság képviselőjének, hogy két percben eh, válaszoljon Gájer képviselő úr által megfogalmazott eh, kérdésekre. Ezt követően még azelőtt a Rendben, tehát akkor először meg fogom adni a szót Delange képviselőasszonynak. Ezt követően azt javaslom, hogy két percben válaszoljon a elhangzott kérdésekre a bizottság képviselője. Arra kérem a szakértőinket, hogy maximum négy percben válaszoljanak az eddig elhangzott kérdésekre, és napi rendi pont végén pedig megadom a szót képviselőasszonynak, hogy összefoglalhassa. Parancsoljon! Yes, thank you very much. Before we go to the... Nagyon szépen köszönöm. Mielőtt a bizottság hozzászólására sor kerülne, Nyilvánvalóan ez egy modell, és nyilvánvalóan lehetnek jogos okok arra, hogy a valóság az összetettebb, bonyolultabb, mint a modell. De hát ez egy modell, és mióta én képviselő vagyok az utóbbi öt évben, a bizottság részéről mindig csak azt hallottam, hogy adhok módon vizsgáljuk ezt meg. Nyilvánvalóan ez a modell az teljesítmény mutatókat jelenít meg, épp ezért nagyon érdekes. És két konkrét kérdésem van, amire igennel vagy nemmel lehet válaszolni. Az első, vannak-e különbségek a tagállamok teljesítmények között a behajtást illetően, amikor ezeket az egy, összegeket hajtják be a hagyományos saját források esetében? Igen vagy nem? A második kérdés, az Európai Unió érdekében áll-e, hogyha a legjobban teljesítőknek a szintjéhez jutunk el? Igen vagy nem? Ez az a két kérdés, amelyre válasz válok a bizottságtól, különösen hogyha látom a B számláknak az összegeit, amelyek a bizottsághoz kellett volna, hogy eljutassanak, ugyanott, ugyanakkor tagállam szinten maradnak, ugyanakkor 30%-a ezeknek a hírhet B számláknak egyetlen tagállamban vannak. Épp ezért igennel vagy nemmel választatnak, hogy vannak-e különbségek a tagállami teljesítmények között ezen a területen, és hogy az Európai Unió e, érdekében áll-e, hogy mi találjunk e, egy módot arra, hogy a legjobban teljesítők szinték felé, szintje felé mozduljunk el. Igen vagy nem? Köszönöm. Bizottság igen tisztelt képviselője a szó. Kedvesem, de szigorú ember vagyok. Két percben van módja arra, hogy a elhangzott kérdésekre válaszoljon, és utána a szakértőinket fogom megkérni, hogy további négy percben foglalják össze a véleményüket, hogy a napi pont végén képviselőasszonynak legyen lehetősége összefoglalni az elhangzottakat, parancsoljon. Sorry, micro, please. Kérem, a mikrofont kapcsolja be. First for the question. Először is az a kérdés, hogy mi történik azokkal a forrásokkal, amelyeket nem hajtanak be a tagállamok. Ezeket elveszítjük. Igaz, hogy az EU költségvetésnek az egyensúly rendszerét, illetően a nem behajtatott összegeket ellensúlyozni kell a GNI-jal, GNI forrásból. Ez azt jelenti, hogy ha vannak problémák, tehát veszteségek, amelyek a tagállamoknak a nem megfelelő lépését köszönhető, akkor a, más, a többi tagállamnak kell ennek a terhét viselnie. Pont ez az oka, hogy a pénzügyi felelősségnek az elvét alkalmazok a tagállamokkal kapcsolatban. Hogyha egy konkrét problémát, tévedést, hibát veszünk észre, legyen az strukturális vagy egyéni, és amely veszteséget jelent az EU költségvetésnek, akkor nyilvánvalóan ezt a veszteséget meg kell fizetnie. Nem feltétlenül értenek mindig egyet a tagállamok ezzel a megközelítéssel, és több bírósági ügy is ezt példázza. De a bíróság mellettünk döntött, tehát megerősítette a mi megközelítésünket. És ezért ugyanezt az utat kell követnünk a jelenlegi keretben nem támogathatjuk, nem támadhatjuk meg a tagállamokat, hogy a statisztikai eh, elemzés alapján eh, kérünk tőlük eh, összegeket. Tehát éves ellenőrzési eredmények alapján tudunk csak ilyet tenni, és épp ezért tesszük ezt. És épp ezért megpróbáljuk elkerülni azt a helyzetet, hogy a többi tagállamnak kell megfizetnie azt, hogy más tagállamok hibát követtek el. Felmerül a kérdés, hogy vannak-e különbségek a teljesítmények között. Nyilvánvalóan vannak. A különböző tagállamok különbözőek, a különböző kormányzati rendszerek különbözőek, igazgatási rendszerek különbözőek. Nyilvánvalóan nincs két olyan tagállam, amely ugyanolyan módon teljesít. Mindig vannak különbségek a, külön, a kérdés csak az, hogy ezek a különbségek megmagyarázzák-e azokat az összegeket, amik a tanulmányban vannak. Ez, ezzel kapcsolatban kétségeim vannak. Hogyha mi olyan különbségeket találunk, amelyek azt jelentik, hogy a tagállamok nem, tették, nem végezték el a feladatokat, akkor lépéseket teszünk. Tehát épp ezért az, az elemző tanulmányok azok bizonyos mintákat mutatnak, de nem tudnak az ellenőrző lépésekkel kapcsolatban konkrét gondolatokat megfogalmazni. Tehát mi csak konkrét eredményekre tudjuk alapozni ezeket. Igen, nagyon hasznos lenne, hogyha mindegyik tagállam a legjobban teljesítők szintjén teljesítene. Ez lenne persze a legjobb helyzet és pont ezt szeretnénk elérni a, az ellenőrzésekkel, az iránymutatásunkkal. Most most osztottuk meg velük azokat a kritériumokat, amelyek alapján mi megítéljük a behajtási tevékenységet. Pont azért, hogy ehhez igazíthassák a saját behajtási eljárásukat. I'd like to start, and then I... Azzal szeretném kezdeni, és aztán átadom majd a szót a kollégámnak, hogy elmondjam, hogy nagyon örülök annak, hogy a bizottság részletesen megvizsgálta azt a statisztikai, azokat a statisztikai adatokat, amelyeket ők hoztak nyilvánosokra, és hogy ezt szisztematikus módon próbálják ezeket felhasználni, és gratulálok ehhez tulajdonképpen nagy csalódás lenne, hogyha nem tudnának rendszerbeli következtetéseket levonni, olyanokat, mint amelyeket mi is levontunk. És biztos vagyok benne, hogy ez csak első egy ilyen megbeszélés. A 100 százalékból ez a 2 százalék, amely kikerült, az 3 milliárdot jelent, és 3 milliárd bizony nagy összeg. A második dolog, hogy vannak olyan feltételek, eh, amelyek eh, keretében beszélnek a tagállamok és a bizottság ezekről a kérdésekről. Nem könnyű ugyanakkor hogy, rámutatni, hogy mi is történik igazából. Az én tapasztalatom azt mutatja, hogy vannak diplomatikus alkalmak, hogy ezek diplomatikus alkalmak, nem pedig úgy, hogy egymásnak feszülnek az emberek, különösen amikor bizonyíthatóan lényeges teljesítmény különbségek vannak a tagállamok között kérdés igazából az, hogy a gazdasági szereplők kifizetéseit átcsoportosítsuk a, az adófizetők által befizetett összegekkel együtt. Szerintem nem, ezt nem felt telhetően nem különösen együttérzően fogadnák a tagállamok. Most akkor Hans Davisnek adom át a szót, aki konkrétabb kérdésekről is beszél, ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmet arra, amely még mindig itt lebeg felettünk, és pedig, hogy talán a 20%-ot figyelembe lehetne venni, amelyet a tagállamok visszakapnak a, az irányításért. Ezt az összeget rogalmassá lehetne tenni, annak megfelelően, hogy mennyire hatékonyan végzik ezt el a tagállamok. Érdekes lenne e, ezt az ötletet megvalósítani. Köszönöm szépen. Néhány további eh, megjegyzésem lenne a feltett kérdésekkel kapcsolatban. Az adatokkal kapcsolatban eh, világosan szeretném eh, kijelenteni, hogy ezek a bizottság adatai, ha bár elméleti célból használtuk föl őket. Tehát ezek a bizottság kérdéseire adott válaszoknak az adatai. Tehát a nyílt, nyílt forrási adatok mutatták ezeket az érdekes mintákat. És mivel ezek az adatok mindig a jelentés évét mutatják, mi ezen túlléptünk, és hat éves időszakon akkor láttuk ezeket az érdekes mintákat. Nem akarok most részletesen technikai kérdésekről beszélni, hiszen ahol rendelkezésre álltak az adatok, és az eredményeinket befolyásolták volna, figyelembe vettük őket. Most hallottam, hogy a múltbeli behajtási adatokat illetően volt egy megjegyzés. Ez bennünket nagyon érdekelne, hiszen ez a tagállamok teljesítményét illetően nagyon fontos lenne. De a hat évet illetően a öt Olaf jelentés ben benne voltak ezek a korábbi adatok de egy, hiány, egy év hiányzott belőle, e, épp ezért nem tudtuk felhasználni. De e, épp ezért egy évnek vettük a behajtási arányát, de képzeljük el, hogy 70 vagy 80 százalék lenne, akkor ez mit jelentene a saját eredményeinket illetően? Akkor ez azt jelenti, hogy csak 600 millió jelentene, hiszen ez már a behajtott összeg és a 80 százalék közötti e, különbség. Tehát ez csak fél milliárd euróval csökkenteni az összegünket, és ez nem változtatná meg a következtetéseket. Egy harmadik kérdés, amely ennél sokkal fontosabb az, hogy azt mondtuk, hogy a, a bizottság lépése nagyon pozitív volt. Mert amikor látták, hogy kár érte az EU költségvetést, akkor szankciókat róttak ki azokra, akiknek ez a termékenység az eredménye volt. De ők csak azt nézték, hogy a tagállamok mit csináltak. Mi pedig stratégiai adatokat használtunk arra, hogy bebizonyítsuk azt, hogy a tagállamok lehetőség szerint mit nem tettek és nem lehet a költségvetési kárt látni, hogyha csak ellenőrzésekre koncentrálunk. A teljesítmény adatokat nagyobb keretben kell vizsgálni, és arra koncentrálni, hogy mit nem végeztek el a tagállamok, pedig meg kellett volna nekik tenni. És ezért jött ez a becslés, amely valóban egy elméleti tevékenység, de hogyha megnézzük, hogy mit kellett volna találnia, tenni a tagállamoknak, akkor látjuk ezt a különbséget. Végül pedig Lange képviselő kérdésére reflektálnék, és pedig, hogy modellként érdekes lenne értékelni más értékeléseket az EU költségvetési területről. Mi az elején úgy gondoltuk, hogy a korábbi kutatás azt mutatta, hogy vannak különbségek. Hogyha, amikor elkezdtük ezt a munkát, akkor láttuk, hogy mindenütt vannak különbségek, és ezek lényeges és struktúrális különbségek voltak. Amikor ennek az okait vizsgáltuk, és pedig hogy a szabálytalanságok utáni behajtás közti különbséget láttuk, amikor pedig minden tagállamnak ugyanezt kellene tennie, akkor láttuk, hogy ezt más költségvetési területekre is lehet alkalmazni. És mi a vám területeket, területet visz, vizsgáltuk, amely a hat évre 127 milliárd eurót jelentett, ami évente 22. És nagyon vonzott bennünket, hogy hogyha a közvetlen irányítás, tehát a megosztott költség irányítás területén is alkalmaznánk ezt, és az előzetes vizsgálatok azt jelentik, hogy itt 100 milliárd euróról, tehát ötszer többről lenne szó, hiszen a jövedelmi területen a, ezek a jelenségek többé-kevésbé hasonlóak. És Épp ezért nem tudjuk technikailag megválaszolni a kérdést, de amit a jövedelemmel kapcsolatban, bevételekkel kapcsolatban láttuk, az lehet, hogy a kiadásoknál ötször ekkora összeget mutatna. Hiszen a behajtást illetően a tagállamok kormányán szentjén történik, és amikor megnézzük a szabálytalanságokat, és az Olaf jelentéseket, akkor ugyanazokat a mechanizmusokat láthatjuk. Tehát ez biztosan más költségvetési területeken is használható lenne. Utolsó megjegyzés arról, hogy, hogy, hogy milyen szempontból lehet ezt vizsgálni. Valaki tett egy megjegyzést a belga és a holland helyzetről, mert elrátogattak Rotterdamba és Antwerpenbe. Nyilván láthatták, hogy hasonló a két helyzet. Két nagy kikötő, kontinentális kis ország, hasonló körülményekkel, és hogyha megnézik az előadásnak a képeit, akkor láthatják, hogy milyen különbségek vannak a belga és a holland hatóságok jelentései között. Tehát ezt minden kérdésre és minden szakaszra alkalmazni lehetne. Ezzel szeretném befejezni az előadásunkat, és remélem, hogy ez a példa e, e, megfelelőnek, önöknek. Köszönöm a figyelmüket. Tisztelt képviselőtársaim, a napirendi pont tárgyalását e, lezárom. Rá is térünk a következő napirendi pontunk megtárgyalására, ami az Európai Segély a leginkább rászorulók számára címet viselő jelentéshez a bizottságunk által elkészítendő véleménytervezetének a megvitatását jelenti. A véleménytervezet előadója, Skilakakis képviselő úr előre jelezte, hogy eh, más irányú elfoglaltsága miatt nem tud a mai bizottsági ülésen részt venni, ezért a idősüketése miatt kizárólag angol nyelven a rendelkezésünkre bocsátott véleménytervezetéhez szóbeli kiegészítést nem tud, nem kíván fűzni. Megkérdezem, képviselő társaimat, hogy eh, bárkinek eh, van-e mondani valója, kíván-e a vélemény tervezet írásos változatának ismeretében most itt a bizottsági ülésen hozzászólni. Jelentkezést nem látok, ugye erről tudom tájékoztatni a tisztelt képviselőtársakat, hogy a jelentés tervezethez a módosító indítványok előterjesztésének a határideje március 22-e 12 óra. Tisztelt Bizottság, rátérünk a következő napirendi pontunk eh, megtárgyalására. Elnézést kérek a rövid technikai szünetért. Az meg... A... Okay. Uh, oh, sorry. Please uh, stay there. Szóval, tisztelt képviselő társaim, rátérünk következő napirendi pontunkra, aminek keretében eszmecserét fordíthatunk Herbert Bös úrral, az Európai Csalás elleni Hivatal az OLAF felügyelő bizottságának tagjával, bizottságunk korábbi elnökével, az OLAF általános nyomozati eljárásairól. Tisztelettel köszöntöm Bös urat, az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrzési Bizottságának ülésén. Természetesen, mint a bizottság volt elnökének felajánlottuk a lehetőséget, hogy innen a pulpitusról mondhassa el a véleményét, eh, mondandóját. Bősú jelezte, hogy ő inkább az általa eddig elfoglalt helyet eh, preferálja. Eh, engedje meg, hogy át is adjam önnek a szót, hogy a napirendi pont elején az ön szóbeli tájékoztatását követően indulja, indulhasson útjára az eszmecsere. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Működik? Köszönöm, tehát elnök úr, hölgyeim és uraim. Nagyon nagy örömmel fogadtuk el a meghívást, hogy az Olaf rendelet reformjáról elmondjuk a saját véleményünket, és köszönöm szépen a meghívást. Hiszen pontosan tudjuk, hogy évek óta napirenden van ez a kérdés, az európai intézmények napirendjén van ez a kérdés, a régi rendelet egy három éves fázist irányzott elő, és ezt mint egy ebből már kisúsztunk ebből a három éves fázisból. Azért is jöttünk ide, nem csak azért, mert tiszteljük az Európai Parlamentet, hanem azért is, hogy tájékoztassuk a parlamentet arról, hogy hogyan látjuk mi ezeket a kérdéseket, hiszen a mi bizottságunk egy éve működik, és hogy arról is tájékoztassuk önöket, hogy a különböző esetek vizsgálatából milyen következtetéseket vonunk le. Kitekintve az OLAF rendelet tervezetére, melyet az egyes európai intézmények dolgoztak ki, illetve az ICIP-re, ezek az Instructions to Staff on Investigative Procedures rövidítése, azaz a nyomozati folyamatokban résztvevő munkatársaknak iránymutatások. Azért vagyunk tehát itt, hogy állítmányt is mondjak, hogy ezen iránymutatásokat értékeljük, illetve a rendelettervezetről elmondjuk a véleményünket. A szerződés írja elő, hogy évente éves jelentést készítsünk, mi az Olaf, és ezért úgy döntöttünk, hogy ennek az éves jelentésnek az egyik részéről, részében erről a kérdésről, ezekről a kérdésekről fogunk szólni, erről egy working dokumentumot, egy munkadokumentumot elkészítettünk már, és erről szeretném önöket tájékoztatni. Hiszen az Olafért felelős biztost már tájékoztattuk arról, hogy tervezzük ezen jelentés elkészítését. Hogyha tehát azt kérdeznék tőlem, hogy hogy látom a rendeletet, amely előf, elfogadás előtt áll, azt mondanám, hogy várjanak még egy kicsit. Tudom, hogy a tisztelt ház feladata hogy döntsön, de elmondom, hogy miért javaslom, hogy várakozzanak még. Nos, azért, mert eh, az egyik jelentésünket eljuttattuk a tisztelt háznak. És éppen ezért úgy gondolom, hogy szükséges volna, hogy a tisztelt ház ezt a jelentést tanulmányozza, mielőtt az Olaf működését megreformálandó jogot alkot és úgy gondolom, hogy ez egy áttekinthető időszakban megtehető. Mi több úgy gondolom, hogy érdemes volna éves jelentésünket, remélem, hogy áprilisban ezt el tudjuk fogadni, hogy erre is kitérjenek, és így vessék latba az Olaf reformjának lehetőségét, illetve a rendület, rendeletet így tudják elfogadni. Fontosnak tartanám tehát, hogy ezen dokumentumokat tiszt, a tisztelt ház és a jogalkotók ismerjék. Rögvest elmondom, hogy, és már is európai angolommal fogom önöket szórakoztatni, hiszen angolul dolgoztunk, tehát rögvest elmondom, hogy milyen kérdésekkel foglalkoztunk ebben a working documentben, vagy munkadokumentumban, és kérem bocsássák meg még egyszer, hogy még nem tudtuk önöknek eljuttatni ezt a do- dokumentumot, hiszen a teljes bizottság ezt még nem fogadta el már, a mi, mi bizottságunk. Most már angolul folytatom. Azon nyomozati intézkedéseket vizsgáltuk meg, amelyeket az OLAF eh, folytat, másodszorban pedig az eljárási garanciák és az alapjogok biztosítását, vizsgáltuk meg az OLAF vizsgálatának jogi, legalitási e, ellenőr biztosítékait, a belső és vagy külső vizsgálatokat, a közvetlen részvételt a vizsgálati folyamatokban, a vizsgálatok megnyitásának es- eseményét, valamint az elegendő gyanú tényállását, az Olaf intézkedésének áttekintését, megvizsgáltuk tovább a külső és a belső nyomozások különbségét, valamint a felügyeleti bizottság monitorozó szerepét, melyel az Olaf függetlenségét és az Olaf nyomozási folyamatainak tisztes voltát biztosítjuk nem akarok mindent idézni ebből az angolul megírt jelentésből, de egy-két pontot ki szeretnék emelni, és örömmel vitatom is meg ezeket önökkel. Administratív nyomozások, nyomozati intézkedések, melyeket az Olaf megragadhat. Nos, itt jelzem, hogy ez egy sor kutatás vizsgálat eredménye, melyet a Supervisory Committee, a felügyelő bizottság az elmúlt években végzett. A, a 1073 per 99-es szöveg módosítására vonatkozó dokumentum harmadik bekezdése azt mondja, hogy az definiálja a vizsgálati intézkedéseket. Ezek mindenfajta átfogó vizsgálati intézkedések. Ez a rendelet a jelenleg hatályos rendelet második cikkére hasonlít. A 11-es, az ICIP 11.5-ös cikke felsorolja a bizonyítékok benyújtésének listáját. Ezek az intézkedéseket tartalmazza a rendelet 3-as és 4-es cikke, de ugyanakkor ez az előírás nem tekinthető, illetve az előírás nem tekinti ezt a listát kimerítőleges vagy taxatív listának, hanem sokkal inkább interália vagy egyebek közötti, vagy mondjuk úgy példálózó felsorolásnak tekinti. A moment, a moment, President. From the monitoring experience. Ami pedig a mi bizottságunk monitorozási tapasztalatát illeti, az Olaf nyomozati intézkedéseket is ragad, megragadott, amelyek a, hár, a rendelet 3-as és 4-es cikkén túlmutatnak, valamint a reform szövegén túlmutatnak. Interália, vagy többek között, Például egy magántelefonbeszélgetés előkészítése vagy követése Az OLAF ebbéli intézkedése nem származik a rendelet szövegéből, és az OLAF a végrehajtás előtt semmifajta jogi intézkedés nem folytatott le. Mind a kettő nyomozati intézkedés, amelyeknek alkalmazását esetleg az ügyészségek munkájának való beavatkozásába tekinthetik, vagy pedig a polgári szabadságjogok korlátozásának tekinthetik, melyekről a törvény szól. Az alapjogok hetes cikkéről beszélek, amely az emberi jogok rendeletéről szóló egyezmény 8. cikkájának felel meg. Nos, a főigazgató által elfogadott iránymutatások kijelentik, hogy semmilyen fajta új jogot nem teremthetnek, csak azt, amit a rendelet megfogalmaz. Ezért a bizottság, a mi bizottságunk fontosnak tartja, hogy a reform szövegében a nyomozati intézkedéseket taxatív vagy kimerőleges listátként állítsuk össze. Kiemelek egy második pontot. De hát persze ki se, kell, ki se kéne emelnem, hiszen a leírt szöveget majd kiadjuk önöknek. De mégis kiemelem. Az Olaf főigazgatója résznak részvétele a nyomozati intézkedésekben a jelenlegi rendelet azt mondja, hogy a főigazgató irányítja a nyomozásokat, hogy megfelelően zajoljanak. A rendelet azt mondja, hogy az igazgató irányítására és vezetés alatt hajtják végre az általa kijelölt köztisztviselők a nyomozásokat, figyelembe véve a nyomozati eljárások iránymutatásait, valamint az főigazgató által adott egyéni utasításokat. Még egyszer, Nyomon nyomonkövetési tapasztalataink alapján a szakbizottságunk úgy gondolja, hogy aggályos igazgató nyomozásosi intézkedésekben való közvetlen részvétele, például az emberek a terheltek meghallgatásában, vagy pedig a helyi vizsgálatokban való részvétele. Az a kérdés, hogy a főigazgató közvetlenül részt vehet-e a nyomozati intézkedésekben, azért fontos, mert az ő jelenléte a függetlenség elvének érvényesülését befolyásolhatja. Például a 90A cikk, a Staff Regulation, ezen cikke azt mondja, hogy bármely tag az a bármely érintett vagy terhelt az Olaf nyomozati intézkedései ellen a főigazgatóhoz fordulhat panasszal. Nos, ez a jog károsodna. Ráadásul pedig az eset joga az összeférhetetlenség kategóriáját definiálja, és azt mondja, hogy a főigazgató tartózkodjon attól, hogy esetleg összeférhetetlenné válik, illetve összeférhetetlenséget vált ki, és ilyen módon veszélyeztethetné az Olaf viselkedését. A felügyelő bizottság, a mi bizottságunk, tehát úgy gondolja, hogy a reformban ezt a szempontot érvényesíteni kell. Tudom, elnök úr, hogy még vitát is szeretnének folytatni ezen kérdésekről, éppen ezért nem akarom rabolni az önök idejét, hanem még egyszer csak azt mondom, hogy az egész szöveget áprilisban fogadjuk el, és csak tájékoztatom önöket, hogy részint komoly aggájainkat fogalmazunk meg ebben az áprilisban kiadandó jelentésben, és hasznos volna ezeket is figyelembe venni. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm Bős úrnak az értékes gondolatait. Megadom a szót Greszle képviselőasszonynak, parancsoljon. Köszönöm szépen. Szeretnék utalni arra, hogy ez a ház a Költségvetési Rendőrzők Bizottság kezdeményezésére megkérte a felügyelő bizottságot, hogy készítsen jelentést, például a Dali ügyben folytatott vizsgálatokról. Január 31-e óta rendelkezésünkre áll ez a jelentés, ugyanakkor zárt ö, fiókban tartják tudatosan, úgyhogy szeretném azokat kérni, akik ezt teszik, azok, ne tűri, azok ugye nem tesznek más, mint hogy eltűrik és fedezik a jogsértést. Nyilvánvaló jogsértésről van ugyanis szó, hogyha azt halljuk, hogy a magántelefon beszélgetéseket felveszik, és utána azokból gyakorlatilag tanácsokat is adnak, hogy hogyan kellene ezeket a legjobban feldolgozni. Nyilvánvalóan egy vizsgálatnak, nyomozásnak az a célja, hogy a rendelkezésre álló bizony, bizony, bizonyítékokat össze gyűjtsük. Ezek lehetnek nyilvánvalóan terhelő és felmentő bizonyítékok is, de hogyha azt hallom, hogy ezek a hogy ilyen telefonok folynak, és gyakorlatilag ezeket használják föl, hogy csak terhelő bizonyítékokat kreáljanak, akkor kedves kollégák és Bös úr, azt kell, hogy mondjam, hogy itt gyakorlatilag bizonyítékokat koholnak. Az első megjegyzésem, tehát ez lenne a második kérdésem, pedig ezekre a telefonbeszélgetés felvételekre vonatkozik. A felügyelő bizottság hogyan értékeli jogi szempontból ezeket a felvételeket? Azt hallottuk, hogy az alapjogi kartával, az európai joggal ellentétes az ilyen felvételek készítése. Az Európai Bizottságnak az egyik szerve, egy európai intézmény, úgy tűnik, hogy itt időtől és tértől függetlenül jogszabály ellenesen működik. Helyesen értelmezem az önök ezzel kapcsolatos jelentését. Gájer úrnak adom meg a szót. Ja, danke, Herr Präsident. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Moment el fog tartani egy ideig, mire itt eh, nyilvánosságra hozom az a kapcsolatos eh, véleményemet, hogy mi folyik itt. Van egy Olaf rendelt, amit kitárgyaltunk a trialógusban, és ez meglehetősen hosszú ideig tartott. Ezt a munkát segítette valamennyi olyan intézmény, akinek itt beleszólási joga van, beleértve az Olaf felügyelő bizottságát is. És most aztán itt látom, hogy van egy ülés, amit bejelentünk, és úgy azzal a címmel lát, mondhatjuk el, hogy a trialógus végén eh, már kialakult javaslatot megvitatjuk. Ez egy olyan tárgyalás volt, ami eh, engem arra tanított, hogy pont ezt ne tegyük, ne vitatkozzunk, ugyanis minden elért előre lépést eh, a nullával teszünk egyenlővé. De hát a világ forog. Tovább bekövetkezett ez a Dali ügy, egy olyan helyzet állt elő, ami nagyon nehéz, nyilván az Európai Uniónak, az Európai Bizottság is nehéz helyzetben van, és akkor ebben a szakbizottságban arról cserélünk eszmét, hogy mi volt. És igazából ezt ahelyett tesszük, hogy arról vitatkoznánk, hogy az Olaf jól végzi a, fejé, a feladatát, vagy sem. És nem foglalkozunk azzal, hogy Dalival itt most e, igazából e, igazságtalanság vagy igazság történt. Úgy gondolom, hogy ezt nem nekünk kell eldöntenünk, hanem ezt majd a máltai bírók döntik el. Ez azért fontos, mert ez a rendezvény, amire most sor kerül, sehogy máshogy nem értelmezhető, mint ennek az ügynek a kezelése. Miután megtörtént a Dali ügy, és miután ebben az összefüggésben mindez idáig meg nem erősített gyanúkat fogalmaztak meg az olaf szemben. Most hirtelen arról beszélgetünk, hogy vajon újra nyitjuk-e az Olaf rendeletnek az ügyét. Hogyha a felügyelő bizottság éveken keresztül nem rendelkezett volna azzal a lehetőséggel, hogy az Olaf rendelettel kapcsolatban elmondja a véleményét, akkor ma hirtelen kapunk egy olyan véleményt, ami nincsen előkészítve, és egy olyan eszmecserére kerül sor, ami nincsen előkészítve, és nyilvánvalóan kedves Herbert Bös, azt mondod nekem, hogy nem idézel, de aztán mégis idézel egy olyan jelentésből, amit még nem, ami még nem zárult le, ami még folyamatban van. Micsoda kutya komédia ez? És nagyon furcsa módon a te javaslataid között a rendelet módosításával kapcsolatban azokat a címszavakat találom meg, amelyeket megtalálok az Olaffal szembeni dali ügyel kapcsolatos kritikában. Úgyhogy én a magam nevében itt azt állapítom meg, nem szólhatok a saját munkacsoportom nevében, de nagyon különbözőek ott a vélemények az Olafa kapcsolatban, de én a magam nevében megállapítom, hogy nekem az a félelmem, hogy az Olaf rendeletnek a kérdése, és annak a kérdése, hogy hogyan bánunk ezzel, egy új trójai ló lesz, és én nem vagyok hajlandó ezt a vitát ebben a formában itt tovább folytatni. Kérdezem tisztelt képviselőtársamat, van-e bárki, aki még szót kér? Stász úr parancsoljon. Ja, Kicsit meg vagyok lepődve Jensznek a reakcióján. Amit megállapítanék, az az, hogy előző szombaton volt fél éve, hogy Dali eh, arra kényszerítették, hogy lemondjon, és hogy már kezdetektől fogva azon azt kértük, hogy betekinthessünk, eh, és másfél hónappal ezelőtt is ez volt, hogy világossá vált, hogy a felügyelő bizottságnak van egy jelentése arról, hogy hogyan folytatták le Dali ügyben a vizsgálatot. Miért kértünk betekintést? Azért, mert arról számoltak be nekünk, hogy vannak nyilvánvalóan eh, helytelenül lefolytatott eljárások az Olafnál. Nagyon hosszú kérés után, hosszadalmas kérés után megkaptuk a vizsgálati jelentését az Olafnak is, magának, ugyanakkor aztán megkaptuk a felügyelő bizottság jelentését is itt a házban. Eh, ezt elzárták eh, páncélszekrénybe, és most nekünk áldásunkat kell adnunk egy új rendeletre amely az elkövetkezendő 5, 6, 7, 8, 9, 10 évben meg fogja határozni azt, hogy hogyan folytassa az Olaf a saját tevékenységét. Miközben nagyon jól tudjuk, eh, hogy vannak olyan gyakorlatok, eh, amelyekkel, eh, amelyek számomra furcsák, és amelyekről itt beszélt Bös úr is. Hogyha mindez igaz, akkor mégiscsak aggódnunk kellene jogalkotóként eh, ebben a folyamatban, és Jenszet én nem nagyon értem, eh, hogy ezt, ezt, eh, ezt hogyan kezeljük. Úgy gondolom, hogy ezt figyelembe kell vennünk. Itt gyakorlatilag az elkövetkezendő tíz évre fogadunk el jogszabályokat, de nem tudjuk, hogy az, amit útnak indítunk, az, az olyan dolog lesz, amit még lesz alkalmunk módosítani, hogyha nem jó. Tehát ezzel kapcsolatban aggodalmaim vannak. Én megértem, illetőleg nem értem meg e háznak a vezetőit sem, így az elnökök konferenciáját, a parlamentnek az elnökét, akik nyilvánvalóan nem kívánják azt, hogy a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottság tagjai, akik egyébként felelősek, az olaf kapcsolatos rendeletért betekintést kapjanak a dokumentumokba. Itt van az Eurostattal kapcsolatos 2002-2003-as affér, aztán volt, ez ugye ez olyan ügy volt, ami később az igazságügyi hatóságok elé került. Én elolvastam az ezzel kapcsolatos bírósági ítéletet is nagyon jól, és az Eurostat ügyben kettő vizsgálat folytatott Franciaországban és Luxemburgban az illetékes hatóság, és aztán a Kont szakbizottságnak a tagjai, én már akkor tag voltam, hozzáférést kaptunk az Olaf dokumentumaihoz, sőt, részt is vehettünk az elnökök, tehát a, a frakció vezetők értekezletén, az Európai Bizottság annak idején tisztességet betöltő vezetőjét is megkérdezhettük, és ezt most nem teszik lehetővé számunkra ebben az ügyben. Nekünk jogunk van ehhez. Azt látjuk, hogy nem igazán lehet kifogásokat emelni az ellen, hogy ez most is megtörténjen végső soron aztán hogy az előbb említett ügyben író, bírósági ítéletre is sor került. Én nagyon örülök, hogy a felügyelőbizottság mégiscsak látja a saját felelősségét, és akár még a nem teljesen lezárt jelentésével, nem teljesen kiforrott jelentésével is idejött körünkbe. Ez azt jelenti, hogy a dolgok állása a rendelettel kapcsolatban számunkra egyenlőre nem elfogadható. Nekünk több információra van szükségünk, nagyon remélem, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottság egyhangulag elfogadja majd azt, hogy a parlament megfelelő szerveitől hozzáférést kell kérnünk a dokumentumokhoz, különben nem tudunk megfelelő munkát végezni. Mulder úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Thanks. Yeah, that what I hear is not very reassuring. But, uh... Ez nem nagyon, ez nem nagyon uh, megnyugtató. Uh, ezért ennek a szakbizottságnak minél gyorsabban kellene egy délutáni vagy délelőtti ülést, amely csak az olapval foglalkozik. Amikor ezt a jelentést lezárják, akkor az olaf igazgatójának feltehetünk kérdéseket, és meg kell vizsgálnunk, hogy milyen további lépéseket tervez. De mindenkinek kell a vádakra válaszolni, és épp ezért ezt minél gyorsabban meg kell szervezni ebben a szakbizottságban. A Dali egyet e- e- esetet illetően pedig Stas úrral mi a régi e, tagok közé tartozunk, és ezért szeretnénk érveket látni, és talán levelet írhatnánk az Olaf igazgatójának, hogy az Arusztat esetében ez lehetséges volt, és miért nem lehetséges a Dali ügy esetében. Elnézést, hogy még egyszer jelentkezem, de Geyer kollega felvetése választ igényel. Nem Doliról van itt szó, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy a csalás elleni vizsgálat hogyan járt el a Dali ügyben egy, hatósa, egy hatóságot bíztunk meg, aki ezt megvizsgálja. Ez pedig a, ez a bizonyos tanács, ez a bizonyos bizottság, a felügyeleti bizottság. Éppen ezért azt szeretném kérni, hogy ne tegyünk úgy, mint hogyha bármilyen testületről volna szó, amely csak a levegőbe beszél. Úgy gondolom, hogy nagyon komolyan kell vennünk azt, amit a felügyelő bizottság mond. Három EU intézmény, a parlament, a bizottság és a tanács kapta meg ennek a felügyelő bizottságnak a jelentését január végén, és egyetlen intézmény sem reagált a mai napig, habár mindaz alapján, amit Bös kollega elmondott, teljesen világosan fogalmaz a jelentés. Kérdezem, hogy milyen Európai Unió ez, amely egyszerűen már nem mer um, visszas fejlemények ellen fellépni. Miért nem hozzáférhető ez a jelentés? És az eljárásra való uta, a máltai eljárásra való utalás um, egész egyszerűen szánalmas is, a voltak éppen a jogi helyzettel ez nem függ össze. Tehát Bártnak igaza van, hogy ki kell teríteni a lapokat ha nem terítik ki az asztalra alapokat, ennek következményei lesznek. Elfogadhatatlan az, hogy egy európai szerv esetleg nem jogszerű intézkedéseket alkalmaz. Márpedig ez nem jogszerű, hogy manipulálnak egy vizsgálatot. Egyszerűen manipulációval állunk szemben. Ez történt meg. Nem elfogadható, hogy egyszerűen ítélkezzünk, anélkül, hogy megfelelő alapos munkát végeznénk. Tehát még egyszer, ki szerettem volna ezt emelni. Ez a főigazgató. Mégiscsak elgondolkoztató, mit mondott, hiszen a Bárt is általán benyújtott kérdések, amelyeket mi ugye kap, leveleket kaptunk az Olaftól, és hogyha megvizsgáljuk ezeket a leveleket, ez alapján feltettük a kérdést, hogy a főigazgató miért folytatja ezeket a vizsgálatokat. Ezekre kérdeztünk rá a kérvényeikben is. Jelentős tevőként nagy aggájjal tekintek arra, már pedig sok munkát fektettem ebbe a munkában, hogy így járnak el. Voltak éppen tehát az itt a nyomozás során mindent megtettek, amit expressis verbis nem tilt a rendelet, már pedig nem sokat tilt a rendelet. Ezzel pedig egy ilyen furcsa, ebben a bonyolult és törékeny európai szöve, szövetben nem jutunk előre. Bös kollega azt mondta, hogy ha a főigazgató elmegy a nyomozásokra, akkor probléma áll fenn, hiszen az Olaf rendelet valóban általános jogkört biztosít számára, mindenért felel, de ez nem azt jelenti, hogy maga nyomozóként kell, hogy fellépjen. Meg kell őrizze a függetlenségét éppen azért, mert mindenért felel. Lehetetlen, hogy ő maga nyomozzon. Hát gondolkozunk egy európai köztisztviselő fejével, mit csinál ez a szegény, aki a szabályok arra köteleznek, hogy az Olaffal együttműködjön, tehát nyilatkozatokat tegyen. Ám, hogyha kiderül, hogy az eljárás ellen nem emelhet panaszt, épp azért, mert ott a főigazgató, és legfeljebb csak az Európai Bírósághoz fordulhat, és majd tíz év múlva igazat adnak neki, mit tegyen ő? Épp Éppen ezért ugye 2008 óta azt mondják, hogy alapjogi sérelem miatt az Olaf nem vesztett ügyet, de hát nagyon hosszan tartanak az Európai Bíróságnál ezek az ügyek. Még egyszer mondom, az Olaf által nekünk elküldött válaszokat meglehetősen manipulatívnak tartom. Gonosz vigyóra mosolyodtam, amikor ezeket olvastam. Tudom, hogy az ügyek komplexek, éppen ezért nem vettem komolyan. Úgy gondolom, hogy botrányosak a manipulációk, amelyeket az Olaf végrehajtott, és azt gondolom továbbá, hogy erről egyértelmű véleményt kell alkotnunk. Ezért bíztuk meg a felügyelő bizottságot, hogy tekintsen bele a dossziékba, az aktákba, az ügyiratokba, de hogyha megkapjuk a jelentést, de nem reagálunk, akkor bármilyen gyönyörű jelentést is írt a felügyelő bizottság, semmit sem érez, fel is oszlathatjuk. Bös kollégának meg egy-két kérdést is feltettem, hiszen nagyon fontos van a számunkra, hogy áttekintést kapcsunk arról, hogy milyen módon folytatják a nyomozásokat. Annak érdekében, hogy ha módosítókat nyújtunk be, akkor megfelelő módosítókat nyújtsunk be. Köszönöm. Köszönöm. További képviselő hozzászólási szándékát nem látom. Úgyhogy tiszteltel megadom a szót Bös úrnak, hogy válaszolni tudjon az eszmecserében a vitában elhangzottakra. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr! Nem tudom megítélni a jelentéstevő első kérdését, ami pedig a második kérdést illeti, hogy úgy gondoljuk-e, hogy az alapjogok sérültek, erre igennel válaszolhatok. Egyértelműen úgy gondoljuk, hogy igen. Ami pedig az értelmezésünket életi, ezzel kapcsolatosan még egy észrevétel. Elnök úr, tartozunk annyival a parlamentnek, hogyha egy kritikus éves jelentés elfogadása előtt is, itt teljesen egyetértek a jelentéstevővel, egy jelentést írunk, akkor ezt hát ez a mi feladatunk, ezzel bizott meg, meg bennünket a három intézmény. Nos, hogyha egy ilyen jelentés elfogadás előtt állunk, akkor úgy gondolom, hogy a mi feladatunk abban rejlik, hogy a parlamentet és a bizottságot tájékoztassuk erről a working dokumentumról, erről a munkadokumentumról, amelyet áprilisban készítünk el. Szemet a biztost is tájékoztattuk erről. Úgy gondolom, hogy elfogadhatatlan lenne, hogyha a parlament azzal vádolhatna bennünket, hogy eh, a reformot véglegesítettük, ti pedig nem tájékoztattatok arról, hogy készít, előkészítétek ezt a munkadokumentumot. Nem ezen az úton kell járni, éppen ezért fontosnak és jogosnak tartom, hogy még bár nem fogadtuk el ezt a belső munkadokumentumot, mégis tájékoztattam önöket ennek a tartalmáról. Bevallom, nem túl részletes információkat adtam, de mégis csak informáltam önöket, hogy ezen információval majd mit tesznek önök, ez természetesen a tisztelt ház jogköre. Még annyit szeretnék elmondani, hiszen rákérdeztek, hogy ezt az éves jelentést veszek, mikorra fogadjuk el. Remélem április 14-15. ülésünkön el tudjuk fogadni ezt a jelentést. És ekkor természetesen a, azon három intézménynek eljuttatjuk a jelentést, amelyek megbíztak bennünket a felügyelő tevékenységünk végzésével és nagyon hálás vagyok azért, hogyha mi tevékenységünket megértik és nyomon követik. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm. <clears throat> Köszönöm, Bös úr. Tisztelt bizottság, a napirendi pont tárgyalását lezárom. Rátérünk a mai bizottsági ülésünk utolsó napirendi pontjára, aminek a keretében az Európai Csalás elleni Hivatal, azaz az OLAF által lefolytatott vizsgálatokról szóló 1073 per 1999-es EK rendelet módosításával kapcsolatos előterjesztésről fogunk tárgyalni. Az előadónk eh, Greszle asszony a tanács első olvasatban elérte eredményeiről fog minket tájékoztatni. Meg is adom a szót Greszle asszonynak. Köszönöm szépen. Mindez szorosan összefügg azzal, amit idáig hallottunk, éppen ezért egy határidő módosítást kértem a tan- tanács ezt elfogadta és szükségesnek is tartom éppen ezen felismerések alapján, fényében, amelyeket a felügyelő bizottság, amelyekre a felügyelő bizottság jutott. Sajnos ezt a jelentést még nem tudjuk megkapni, de mégis szükség van arra, hogy a módosítókat ennek fényében tudjuk kialakítani, éppen ezért el kell halasztani a rendelet elfogadásának határidejét. De egyébként az eljárási szabályzat lehetővé teszi, hogyha új fejlemények merülnek fel, elhalasszuk a dokumentumok elfogadását. Nem tudom persze, hogy milyenek ezek az új fejlemények, de hogy új fejlemények állnak fenn, erről nem állhat fenn vita közöttünk a tanácsadott tárgyalásban kértem, hogy sikerüljön az időpontot elhalasztani, és várjuk a választ. Egész addig pedig csak annyi volna a javaslatom, hogy a rendelet szövegét ilyen módon ne fogadjuk el. Köszönöm. Köszönöm, tisztelt képviselőasszony. Kérdezem a képviselőtársam, hogy van-e bárkinek eh, észrevétele mondani valója szólása jelentkezik-e a napi rendi pont tárgyalása keretében. Hadd kérdezem meg, képviselőasszony, hogy mindaz, amit most ön elmondott, ez azt jelenti, hogy nekünk most itt erről eljárási szempontból döntenünk kéne, vagy az ön részéről ez most egy tájékoztatás volt csupán, e, és a dolgok mennek a maguk útján. Értem akkor a fej ingatásból, illetve bólításból, hogy yes, oké. Okay. E, tisztelt képviselőtársaim, amennyiben senki nem jelentkezik szólásra, akkor köszönjük vagy hát? Képviselő Csak annyira szeretnék utalni, azt szeretném elmondani, hogy tudtam, hogy ma lesz a kokobú ülése, éppen ezért alapos okunk volt arra, hogy a halasztást kérjük, Persze jó volna, hogyha a szocialista frakció is elfogadná ezt az alaposokot, és tisztában lenne vele. Olaf tisztelt képviselői, eh, képviselője kért szót. Eh, tisztelettel megadom a szólás lehetőségét, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, hogyha megengedik, a bizottság és az Olaf nevében még néhány szót szeretnék mondani hiszen az Olaf rendelet kérdése van a napi rendem. Először is formálisan el szeretném mondani, hogy a tanács február 25-én megfogalmazta az álláspontját, és a bizottság kollégiuma közleményt bocsátott ki, melyben a tanács álláspontjával ért egyet em, megemlítem, és Gressle asszony is megemlítette, hogy több mint egy évben, évig trialógusban tárgyaltuk Gressle asszony vezetésével a Olaf rendeletet, minden részletre kiterjedően, és azt mondhatom, hogy egy jó kompromisszumot sikerült találnunk. A bizottság, melynek nevében felszólalok, nagyon sajnálná és sajnálkozna, hogyha az Olaf rendelet elfogadását módosító indítványokkal nehezítenék meg. A Kokobu elnöke Toirer úr 2012. októberében az akkori elnökségnek egy levelet írt, a soros elnökségnek, melyben a trialógus eredményeivel politikai egyetértéséről tett tanúbizonságot. Jelzem egyébként, hogy a bizottság javaslata 2006-os, tehát 7 év telt el. Hogyha tehát most alapvető módosító indítványokat nyújtanak meg, nem is vitatom, hogy a parlamentnek ehhez joga van, hogy módosító indítványokat nyújtson be, de ebben az esetben nagyon nehéz lesz még ebben a ciklusban elfogadni ezt az új rendeletet. És valószínűleg új fejezetet kell nyitnunk. Kérem tehát a kokobú az önök szakbizottságának tagjait, vizsgálják meg az eredményt, a trialógus eredményeit, ezek nagyon kiegyensúlyozottak, az önök szakbizottságának helyzetét is világosan szabályozza ez a kompromisszumos megállapodás, és úgy gondoljuk, hogy a felügyelő bizottság jogai és lehetőségei is sokkal alaposabban körül írtak, meghatározottak az új rendelettervezetben. Éppen ezért elfogadásra javaslom. Persze, hogyha azt mondják, hogy szabálytalanságok történtek. Hallottuk ezt most. Jelesül, hogy jogsértéssel vádolják az Olafot, bár a főigazgató erre azt válaszoltam, hogy a felügyelőbizottsággal párbeszédben vannak erről a kérdésről, de azt gondolom, hogy ez a kérdés először a felügyelőbizottság és az Olaf dialógusában kell, hogy megjelenjen ez a kérdés, de úgy gondolom, hogy ezt a kérdést, ezt a folyamatot nem szabad felhasználni arra, hogy megakadályozzuk ezt a hosszú ideje érlelődő és mára elkészült törvényjavaslat elfogadását. Remélem, hogy a szakbizottság, hogy a szakbizottság pozitív szellemben fontolja meg mindezt, amit mondtam. Köszönöm szépen. Úrnak adom meg a szót. Ačiū gerbiamas pirmininkė, kadangi čia buvo kreipimasis, kad ir socialistai galėtų padiskutuoti. Mivel a szocialistákat megkérték. Mi szívesen megvizsgáljuk ezt a kérdést, és bizonyos szabálytalanságok és nyomozások eredményei nyilvánvalóan csalódás is okoztak, mint például Ingeborg Gresslének. Én árnyékjelentés voltam, te, tevő voltam, és e, ehhez e, a különleges e, sajátos a sajátos tudásra volt szükség, és épp ezért talán nem mindenki érti, hogy miről van szó, és talán nem is szükséges több tucat embernek, hogy ugyanúgy értelmezzék a rendelkezéseket ebben a rendeletben és épp ezért tökéletesen értem, hogy a bizottságnak a képviselő mit mondott. Lehet, hogy a, az eljárási szabálytalanságok során szabálytalanságok során bizonyos eljárásokat nem vettek figyelembe. És valószínűleg az elkövetkezendő dokumentum sem lesz mindenki számára tökéletes. Épp ezért szerintem konszenzust kellene megpróbálni elérni, hiszen rengeteg erőfeszítést tettünk ennek a dokumentumnak az érdekében, és remélem, hogy egy határozat lesz az eredmény, talán nem ideális, de hát azért elérhető. Gressler asszony parancsoljon. Egy kérdést szeretnék feltenni Hoffman asszonyhoz. Bös úr, ha még itt van, akkor szintén reagálhat, ugyanis Hoffman asszony azt mondta, hogy nem szabad itt egy esetből az egészre következtetni. De hát itt Bös úr a telefon felvételek és az alapjogok esetében azt mondta, hogy itt több esetről van szó. Tehát akkor most az lenne a kérdés, hogy egy esetről van szó, vagy több esetről van szó. Nyilvánvalóan az is lett a mottónk, hogy előfordulhatnak dolgok, de hát azért egy telefonfelvétel készítés az nem csak úgy előfordul. Úgyhogy én azért ez egy elég súlyos kérdésnek tartom. Egy esetről van szó, vagy több ismétlődő esetről? Ez egy rendszer szintű probléma. Én ugyanis így fogom fel, hogy itt egy rendszer szintű problémáról van szó, és hogyha ez az, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a rendeletet, rendeletnek tisztáznia kell ezt a kérdést. Mindez idáig nem nagyon gondoltuk, hogy ezt megtörténhet. Úgy gondolom, hogy azért itt az is felmerült, egy-két embernek vennie kell a kalapját, úgyhogy Bős úrhoz és Hoffman asszonyhoz az lenne a kérdésem. Nem akarok hiszem rehányásokkal élni, hiszen nyilván nem tudhatnak mindent, de ha tudják, válaszolják meg. Megkérdezem Hoffman asszony Börs urat, hogy eh, kívánnak-e válaszolni képviselőasszony eh, kérdésére. Talán először eh, Börs úrnak adnám meg a szót, udvajatlanul ugyan, nem a hölgynek, de mégis felügyelő bizottság elnök. <laughs> Nos, igen, nekünk nem tervünk az, hogy ebben az éves jelentésben egyes konkrét esetekkel foglalkozunk, azokat kiemeljük, hanem egy áttekintést kívánunk adni a különböző esetekről. Mi nem egy esettel foglalkozunk, hanem több esettel. Ezt talán itt elfelejtik néhányan. De úgy gondolom, hogy eléggé súlyos az, hogyha azt állapítjuk meg, hogy az alapjogok vannak érintve az én felfogásom szerint a csalás elleni hivatal vizsgálatai során és Természetesen mi azt szeretnénk, hogy a jelentésünkben ezt jelezzük azok felé, akik végső soron a jövőbeni eh, tevékenysége kapcsolatban a politikai felelősséget fogják viselni. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich nehme es übrigens überhaupt nicht tragisch, wenn... Nos, én nem tekintem eh, tragikusnak, hogyha eh, Bös úr szól először, hiszen itt eh, mégiscsak egyenjogúak vagyunk ebben a konkrét ügyben úgy gondolom, hogy nem sok hozadékkal rendelkezik, hogyha egy konkrét esetről és egy folyamatban lévő eljárásról beszélünk, amely adott esetben különböző véleményekhez vezet az Olafon belül és a felügyelőbizottságon belül is. Én magam nem folytatom ezeket a vizsgálatokat. Én nem tudok a konkrét ügyben állást foglalni, de amit el tudok mondani az az, hogy mi természetesen a felügyelőbizottságnak az állásfoglalását, hogyha belenéznek az Olaf rendeletbe, akkor ugye ez az Olafhoz van címezve ez az állásfoglalás. Mi természetesen ezért nagyon pontosan tanulmányoztuk azt, részleteiben megválaszoltuk. Az Olaf Gressle asszony nyilvánvalóan tudnak beszélni erről az ügyről bármikor a felügyelőbizottsággal. bizottsággal nem feltétlenül látjuk úgy minden szempontból a kérdést, ahogy a felegyelőbizottság látja, de hát erre vannak az eszmecserék, üljünk össze, beszéljük meg, és erre mi hajlandóak is vagyunk. E, nyilvánvalóan nincsen problémája Keszle úrnak akkor, hogyha ide kell jönnie a bizottságba, és beszélnie kell önökkel, mi átláthatóan végezzük a dolgunkat. Úgyhogy a mi szemszögünkből én csak azt mondhatom, hogy mm, súlyos jogsértéseket nem követtünk el, ezt tényleg vissza kell, hogy utasítsam. Mi benne vagyunk még ugye ebben a folyamatban, vannak bizonyos hibák, ezekről beszélhetünk, de ez a mi szemszögünkből nem alapozza azt meg, hogy az esetek közvetlenül összelem függő jogalkotási folyamatot megakasszunk. Olyan a Szender asszony rendkezett parancsoljon. Sí, gracias, presidente. Sí. Köszönöm szépen, elnök úr. meghallgatván Bös úr hozzászólását. Tudom, hogy a közlekedési bizottságban már voltak ezzel kapcsolatban problémák, de inkább arra szeretnék reflektálni, amit Hoffman asszony mondott. Az első ö, ö, találkozó a Költségvetési Bizottságban volt, Gressle asszony, és azt hiszem, hogy Gressle asszonynak az a véleménye, hogy a felügyelő bizottság nem feltétlenül gyakorolta a hatáskörét, amelyet a parlament ruházott rá. Egyetlen esetről beszélünk, ugyanakkor ez mégiscsak egy eset, mégiscsak egy ügy, és az Európai Unió vezetőségét nagyon nehéz helyzetbe hozza hiszen amikor törvényeket hozunk, akkor maximális védelmet kell nyújtani, és ez a védelem nem lehet szelektív az alkalmazását illetően. Lehet, hogy csak egyetlen ügyről van szó, de ez egy nagyon fontos ügy. Épp ezért ezt világossá kell tenni, a parlamentnek tisztáznia kell. Nem lehet csak egy üres csekket odaadni valakinek, hanem tudnunk kell, hogy mi is történik ezzel a csekkel. És hogyha szükség van arra, hogy megvádoljunk valakit azzal, hogy túllépte a hatáskörét, akkor figyelembe kell venni a költségvetési és más hatásait az ilyenfajta lépéseknek. Épp ezért nagyon hálás vagyok a kollégáim munkájáért, és ez egy nagyon értékes munka, és hasznos hozzájárulás ahhoz, hogy a csalás elleni harc sikeres legyen. Épp ezért nagyon óvatosan kell megvizsgálni ezt a kérdést. Végül pedig egy egyenes kérdésem lenne. Nem tudom, Hoffman asszony tudna-e választ adni rá. A kérdés az, hogy mi történik, amikor a máltai bíróság azt úgy ítél, hogy semmi sem történt. Akkor mi lesz? mi a következménye egy ilyen ítéletnek? Ebben, vagy akár más hasonló esetben? Kedves Ajraszendra asszony, természetesen senkinek a szabad véleménynyilvánítását nem szeretném korlátozni, de eh, azt gondolom, hogy nem hivatala talán a eh, bizottságunknak ilyen esetben egy folyamatban lévő ügyben egy később várható esetek bekövetkező tagállami bírósági döntéssel kapcsolatban a bizottság képviselőinek a véleményét kérni, úgyhogy engedelmével a véleményét természetesen tiszteletben tartom, de azt javaslom, hogy a bizottság ne kommentálja ezt a fölvetést. Ellenben mielőtt megadnám Greszle asszonynak a szót, szólásra jelentkezett a bizottsági képviselője, ha jól sejtem. Parancsoljon! Nagyon szépen köszönöm. Egyszerűen csak csatlakozni szeretnék Margaret Hoffmanhoz, és pedig, hogy nagyon fontos különbséget tenni a, a Dali úr az vizető esetet vizsgálatát illetően, és mindazokkal a kérdéseket illetően, amelyekre válaszokat kell adni, nem felvetlen ebben a körben, hanem a bíróságok előtt például a máltai vagy az luxemburgi bíróságok körében és, és az Olaf rendelet felülvizsgálatát illetően is. Ugyanis ez utóbbi mélyreható, intenzív vita eredménye, mindazokban az intézményekben, amelyen kapcsolatban Gressle asszony fantasztikus munkát végzett, és a tanácssal együtt működve. Majd a jövő fogja megmondani, hogy mi történik, hogy mi történik más ügyekben. Nem tudom, ne, mivel nem ismerem a vizsgálatot és a jelentést, de majd nyilvánvalóan a felügyelő bizottságnak a jelentését nagy figyelemmel fogjuk elolvasni. De ezt már régóta várjuk, és hosszú idő volt az előkészítés, de ez egy egyes eset, és hogyha ebből következtetéseket akarunk levonni, akkor meg kell azt is vizsgálni, hogy a rendeletnek a keretében kell ezt megtenni, vagy pedig az OLAF főigazgatójának a munkáját, munkáját ítélnék meg, vagy az ő munkáját és a, a felügyelő bizottság eh, munkájával való kapcsolatot. Nyilvánvalóan azt is meg kell vizsgálni, hogy eh, a parlament milyen fajta módosított, módosítást szeretne bevezetni, de nem lehet eh, minden szerződéssel foglalkozni egy rendeletben, és hogyha mindegyik esetnél a rendelkezéseket kell elővenni, akkor az nem nagyon észszerű. Tehát azt hiszem, hogy a következményei ezen ügyeknek levonandók, és nyilvánvalóan elő kell lépni, előre kell lépni, de a rendelet a jelenlegi felülvizsgálati stádiumában egy nagyon fontos előrelépés az eredeti állapotához képez. A megerősítik a jogait az személyeknek ebben az új rendeletben. Tehát miért késleltessük ezt a végrehajtást? Nagyon fontos az intézmények közti kapcsolatot és párbeszédet illeten. Ez nagyon-nagyon fontos több szempontból. Épp ezért nagyon károsnak látnám, hogy ha hiszen a bíróság fog dönteni arról, hogy a személyiségi jogait megsértették-e ennek a személynek, és hogyha ez történt meg, akkor nyilvánvalóan kártérítésről is szó lesz. De ezt egyelőre nem bizonyították. Tehát egy rendeletnek a felülvizsgálatát most túszként tartani, egy olyan rendeletet, amely az OLAF, az intézmények, az állampolgárok és az illetékes személyek számára nagyon fontos, akkor nem vagyok biztos benne, hogy egy konkrét esetet most itt eset késlettese ezeket. Nyilvánvalóan, amikor a bizottság e, az Olaf levonja megfelelő e, következményeket, következtetéseket, e, akkor erről ezekről a kérdésekről is beszélhetünk a megfelelő szinteken, az új rendeletnek hála. De minden esetre el kellene kerülni azt, hogy késleltessük egy rendeletnek az elfogadását, amely előre lép a 99-es rendelethez képest. Bizottság a napirendi pont lezárását megelőzően engedjék meg, hogy megadjam a szót előadónak, Greszle képviselőasszonynak. Ich nochmal darauf hinweisen. Szeretnénk még egyszer utalni arra, hogy az Olaf ugye egyedi esetekből áll. Tehát gyakorlatilag az Olaf feladat az, hogy egyedi esetekkel foglalkozzon. És a sok egyedi esetnek a kezelése összességében aztán kiad egy képet. A ma már többször említett eset nagyon alaposan meg lett vizsgálva, és ezért számunkra nagyon értékes példa. Nem is kívánok ezzel kapcsolatban állást foglalni, de amit láttam, és senki sem sajnálja jobban a dolgot, mint én, hogy itt ezzel foglalkoznunk kell, hiszen eh, nagyon nehéz volt eh, ugye ezt a megegyezés, egyességet megkötni, és nagyon sok munka van mögötte. Eh, de hát amit ebből az esetből láthatunk, és más esetekből is, az az, hogy rendszer szintű problémáról van szó. És uh, Frau Hoffman asszony, nem látom, itt rossz állásponttal lépett fel. Én ugyanis nem tartom normálisnak, hogy egy olyan európai polgár, aki véletlenül dohányipari lobbista, arra ösztönzi az Olafot, hogy vegyen fel egy telefonbeszélgetést, anélkül, hogy tudna a telefonbeszélgetésben résztvevő partner elől. És így gyakorlatilag lépre csalja őt. Tehát én a vizsgálat nyomán úgy értelmeztem a dolgot, hogy itt ugye adatokat gyűjtöttek, e, sőt, e, nem fogják elhinni, még írásbeli feljegyzés is készült a telefonbeszélgetésről. Igazából csak időkérdése, hogy robbanjon a bomba. Amit én láttam, és amitől tényleg e, ki vagyok borulva, az az, hogy mindent írásban meg kell tiltanunk, mert amit nem tiltunk meg expressis verbis, azt azt az eszközt használni fogják. Így gyakorlat, az, az, az a kérdés, hogy a főigazgató maga e, folytat -e le vizsgálatokat, vagy sem, vagy részt vesz-e ilyenekben közvetlenül, e, azt mutatja az anyag, amit kaptunk, hogy igazából nem is érzékelik, hogy ez probléma-e vagy sem. Gyakorlatilag nem tudatosul senkiben, hogy ez egy nagyon súlyos, jogi, e, ingoványos terület, hogyha a csalások elleni küzdelemről van szó. E, úgy, úgy gondolom, hogy a családsági küzdelem e, esetében nem szabad ágyúval lőni a verébe. Itt finom módszerekre van szükség. És amit én nagyon sajnálatosnak tartok, az az, hogy az Európai Uniós hivatalnokok, e, és én nagyon jól tudják, hogy közöttük korlátozott számú az én barátaimnak a száma, de az, amit az, meg lehet tenni az EU-s tisztviselőkkel, anélkül, hogy védekezhetnének, az számomra is már sok. Aztán itt a Scambri asszony ügye. Úgy gondolom, hogy elfogadhatatlanak tartom azt az utat és módot, eh, ahogy kivették eh, a bizottság kezéből eh, az ügyet az eljárás manipulálásával. Ne akarják már itt eladni ezt nekem, amit itt előadtak. Ez azért túl sokat tudok én is. Úgyhogy én azt mondanám, hogy itt a különböző féligasságoknak az összehordása, ez számomra elfogadhatatlan. Végre fedjék fel az igazi információkat, hogyha pedig nem kerül minden információ nyilvánosságra, akkor ezt nagyon súlyosan meg fogjuk bánni az Olaf is. Tehát kérem, teljes körű betekintést kérünk az egész történetbe, és azt is szeretném kérni, és azt rögtön tegyék meg önök maguk, hogy a, kijelölik itt a fő fő irányokat a vizsgálat során. Én, engem tényleg sokkolt az, hogy hogyan bánnak itt bizonyos ügyekkel. Itt van például Inez. Az Olaf reform esetében azért harcoltál, hogy legyen egy együtt döntési eljárás, például a erkölcsi etikai kódexsel kapcsolatban, tehát az Olafnak az eljárási szabályzatával kapcsolatban Harcoltunk tehát ezért, és világos volt, hogy ez túl nehéz ügy, de hát most azt láthatjuk, hogy e, igazából nagyon sportosan bántak az eljárási szabályzattal, hogyha jól értelmezem Bösúrmai szavait. Ugyanis az eljárási szabályzat e, esetében abban biztunk, hogy az, hogy az valamennyi eh, hivatalos nyelven közététere kerül, kötelező lesz, hiszen ez gyakorlatilag az Olaf eh, eljárási eh, szabályzatának a része, és most akkor azt kell, hogy halljam, hogy abból indulnak ki, hogy egyáltalán nem kötelező érvényűek az eljárási szabályok, és azokat önkéntesen módosíthatja bárki. Hát azért ez katasztrofális. Úgyhogy ez gyakorlatilag annak az ellentéte, amiben megállapodtunk, és az Európai Bíróságon ez nem fog keresztül menni. Ezek azok a problémák, amikkel foglalkozni kell. Mit tesznek eh, ott? Mit tesznek, ami nyilvánvalóan megsérti az egyességeket? Ez az, ami számomra elfogadhatatlan. Én nagyon szívesen hozzájárulnék ez a dologhoz, de nem tehetem, ugyanis eh, teljesen nyilvánvaló, már most, hogy az elejétől a végig nem fogják betartani a megállapodásokat. Egyáltalán nem fogadták el, vagy egyáltalán nem értik meg, hogy miről van szó, milyen súlyú ügyről. Tehát vegyék komolyan a dolgot. Én sokkal komolyabban veszem a főigazgatót, mint önök maguk teszik. Én legalább meghallgatom. És megkérdezem, hogy mit jelent az, amit ő mond. Mit jelent az ő hivatala. Tegyék önök is ezek Tegyék önök is így, vegyék komolyan a dolgot, és akkor lesz jó minden. Köszönöm. Tisztelt Bizottság, a napirendi pont <clears throat> tárgyalásának a e, végére értünk. E, e, Gressze asszonynak, mint előadónak a tájékoztatását rögzítettük a további eljárást illetően. Ügyrendi kérdésben szeretne? Oké. Okay. Floor is yours. Iš tikrųjų, gerbama Ingeborgą. Taip, iš tikrųjų, mes nežinome. Greszle asszonynak mondom, hogy nem ismerjük ezt a helyzetet. Ez igaz. Csak egy fél órája vitatjuk ezt a kérdést, de azt sejtjük, hogy létezik egy eset, létezik egy dokumentum, amelyet nem ismerünk. Márpedig, hogyha ez igaz, amit most hallottunk, akkor teljesen jogos, hogy azt kérjük, azt követeljük, hogy kapjuk meg a dokumentumokat. Mi, mint szakbizottság, hivatalosan kérhetjük ezeket a dokumentumokat. Talán a bizottság elnöke, a szakbizottság elnöke kérhetné ezt számunkra, nem a nyilvánosság számára, de a szakbizottság tagjai számára, hogy teljes betekintést nyerjünk, hiszen hogyha mindaz igaz, amiről hallottunk, akkor ez botrány, hanem égbe kiáltó botrány. egész egyszerűen kiderül, hogy a statútumokat kétféleképpen lehet alkalmazni, vagy pedig visszaélések történtek. Azt gondolom, Gressle asszony, hogy ezt elmélyültebben kell elemezni, csak így lehet meghozni a megfelelő döntést. Magam is azzal szerettem volna lezárni ennek a napi pontnak a tárgyalását, Gressle asszony tájékoztatását a előterjesztés ehm, további ügymenetét illetően rögzítettük. Az itt felmerült kérdések kapcsán pedig, mint az ülés levezető elnöke, a bizottságunk elnökéhez fogok fordulni, hogy a képviselő mm, hölgyek és urak javaslatai alapján, hiszen Greszler asszony, Jajla asszony, Balcsitis képviselő úr is, Stáz úr is, a, egyébként a parlament rendelkezésre álló dokumentumok bizottság tagjai által való megismerésének a kérdését vetették föl, hogy ebben az ügyben a szükséges lépéseket megtegye. Köszönöm szépen. Egyebek, egyéb kérdések napirendi pont kapcsán semmifajta jelzést nem kaptam, hogy eh, ilyen eh, téma lenne. Kérdezem azért képviselőtársaimat, hogy van-e bárkinek eh, javaslata. Amennyiben nincsen a bizottsági ülés berekeztése előtt arról tudok mindenki tájékoztatni, hogy április 22-én, illetve 23-án lesz a következő bizottsági ülésünk. Mindenkinek köszönöm a munkáját, az értékes részvételét, a bizottság ülésbe rekeztem.